Okay, colleagues, everybody the obligatory... Kedves kollégák, mindenkinek megadtuk a hétfői kötelező diplomáciai 10 13 percet, de most már kezdjük el. Köszönöm mindenkinek, hogy megtisztel minket a jelenlétével. Napirend első pontja talán nem lepődnek meg a napirend elfogadása napirend módosítására vonatkozó javaslat nem érkezett, úgyhogy elfogadottnak tekinthetjük. Hallgatásukat igenlésnek veszem. Köszönöm. Második napirendi pont az elnök közleményeit. Jövő hétfőn Strasbourgban lesz egy közös eszmecsere az Afettal és a Droával a Szaharovdi témájában a venezuelai demokratikus ellenzék képviselőivel. Az Euró-Latin-Amerikai Parlamenti Közgyűlés küldöttsége, illetve a Mercosur küldöttség tagjaival együtt fogjuk tartani a szülést. Este fél nyolctól kilencig a Louis Weiss északi szárnyában az 1.4-es teremben kerül erre majd sor. Van még egy bejelenteni valóm. Ha már itt tartunk, nincsen ma lengyel fülke lengyel nyelvre nincs tolmácsolás. Egyelőre lengyel kollégát ugye nem látok, de hát a sok nyelvűség sérül, de hát ezt ma meg kell oldani. Hármas napi rendi pont a szeptember 25-i ülés jegyzőkönyvének elfogadása. Ha az ülés vége előtt senki nem jelzi az elemet, és akkor elfogadottnak, elfogadottnak tekintjük majd a jegyzőkönyvet. Négyes napi rendi pont a koordinátorok határozatainak és ajánlásainak elfogadása. Mindenki megkapta a november 21-e ülésen hozott határozatainkat. Ha valakinek valami hozzáfűzni valója van a titkárságnak, szóljon még az ülés vége előtt, hogyha erre nem kerül sor, akkor a koordinátori határozatokat elfogadottnak tekintjük majd az első érdemi napirendi pontunkra, vagy pontjainkra térünk át, az ötös és hatos napirendi pontot ugyanis együtt fogjuk tárgyalni. A költségvetési zárszámadásról, vagy ahogy Európában mondjuk itt Brüsszelben, a mentesítésről beszélünk. A 2016-os általános költségvetésről beszélünk, mit is jelent a mentesítés, avagy zárszámadás, a esetleg a vendégek kedvéért elmondom, a mentesítés az, amelyel az Európai Parlament felügyeli azt, hogy az európai köcsövetést hogyan hajtották végre az európai intézmények. Elsősorban az Európai Bizottság munkájára koncentrál a mi szakbizottságunk, a fejlesztéspolitikai költségvetési sorokat vizsgáljuk az általános költségvetésben, és a fejlesztési, európai fejlesztési alapban, ami tudjuk, hogy nem része ugyan a költségvetésnek, nyilván a száművőszék munkájára alapozzuk mindezt. A Költségvetési Ellenőrzési Bizottság véleményezi nyilván a munkánkat. Doru, Claudian Frunzulika kollega az előadónak a témának, de nincs itt, úgyhogy Norbert Neuser próbálja betölteni az általa hagyott ült, parancsoljon. Thank you very much. Uh, Köszönöm szépen, Linda. Az előadónk szerint, és nevében én vezetem be az anyagot, szeretném ismételni, miközben támogatjuk a jelentést, de szeretnénk a fejlesztési eredményeket javítani mindenképpen, és szeretnénk az ellenőrzési mechanizmusokat is továbbvinni és erősíteni, és ezzel a korrupcióval szemben fellépni, a magatartási kódexet erősíteni, az emberi jogok és a demokrácia erősítése is célként kell, hogy szerepeljen külön Szeretném kihangsúlyozni, hogy a hazai erőforrások megfelelő felhasználására is hogy kell helyezni a támogatási szerződéseken belül az Európai Bizottságnak tudatosítania kell a partnerországokban, hogy a, a támogatás megbízható és megfelelő módon használandó fel nagyon fontos még a véleményünk szerint, hogy az Európai Parlament teljes mértékben információt kapjon, és bevonják a konzultációba a félidős felülvizsgálat során, és figyelembe kell venni az Agenta 2030-at és az új európai konszenzust a fejlesztéssel kapcsolatban, miközben tiszteletben tartjuk a fejlesztési hatékonyság célját is. Külön kell hangsúlyoznom még, hogy mennyire fontos, hogy a magánszektornak is nagyobb szerepet kell, jut, kell juttatni, oly módon, hogy katalizáljuk a fenntartható fejlesztési célok vívmányait is, de a arról van szó, hogy a köz, az állami szektor nem tudja az összes feladatot ellátni és az összes célt elérni. Éppen ezért a vegyes finanszírozás és a támogatás területén mindenképpen szükséges, így tudunk további forrásokat bevonni, de ehhez megfelelő elszámoltathatósági mechanizmusokra is szükség van. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Van-e további kolléga, aki hozzászólna a mentesítéssel kapcsolatban? Heidi Hautala. Köszönöm szépen, elnök asszony. Jó érzésem van. Ezzel a jelentéssel kapcsolatban nagyra becsülöm az eddigi munkát, amit Franzulika úr elvégzett. Az Európai Hitelügynökségekről van szó mindenek előtt, amelyek megjelennek az ő tervezetében. De néhány pontot mégiscsak hozzáfűznék úgy gondolom, hogy sajnálunk kell, hogy a fejlesztési hatékonyság a rövid távú érdekekkel szemben háttérbe szorul az EU fejlesztési politikájában és nem csak én vagy mi vagyunk azok, akik erre hivatkoznak, hanem a félidős értékelés az EDF részéről ugyanezt mutatta. Szeretnék rámutatni, arra, hogy a jogi rendelkezéseket az Európai Bizottság nem megfelelően tartotta be. Ennek a fő példája az, hogy a stabilitási és béke instrumentum igenis vita témáját képezi a rendelkezések oldaláról. A pénzfelhasználás Afganisztánban a hazatérők, a visszatérők ügyében is vitatott természetesen, ezt tudjuk. Arról is beszélnünk ki, hogy a számvevőszék igencsak értékes megjegyzéseket, megfigyeléseket fűzött hozzá az EU bioüzemanyag politikájához. Az Európai Bizottság nem várt el az önkéntes rendszereket, a, a, a itt nem veszik figyelembe az értékeléseik során, vagy a tanúsítványaik során a negatív hatásokat, például a gyerekmunkát, a rossz munka, a körülményeket a gazdák esetében, illetve a veszélyeket, amelyek az egészségre jelentkeznek, illetőleg nem, nem is beszélve a földfelhasználásról, ez szintén csak a fenntarthatóság témáját képezni, de ezt nem veszték figyelembe az értékelés során. Vagyis azt gondolom ebben kitartóbbnak kell lennünk, keményebbnek kell lennünk, Ingyen is a fejlődő országok számára, a szegény ott élő emberek számára ez nem igazán helyes. Szeretném hangsúlyozni még, hogy milyen az EDF kiadásaiban a közbeszerzési hibák nagy arányt képviselnek és erre is külön felhívjuk a figyelmet. A DCI véleményvel szemben van, szembe megy, és talán meg kéne kérdeznünk az Európai Bizottságot, hogy miért ilyen ellentétes a vélemény az, az EDF költései miért annyira hibásak, és szeretnék említeni egy pozitív dolgot is, hogy az összes szakpolitikai területen a legkevesebb hiba költésünkben szerepel, ezt is kommunikálnunk kell, úgy gondolom ez egy komoly eredmény, annak ellenére, hogy nehezek a körülmények, ahol az Európai Bizottság dolgozik, mégiscsak sikerül eredményeket elérni. Köszönöm szépen, Donnánó asszony. Ecier. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm az előadónak is, aki egyébként nincs itt, de hát távollétében is köszönöm, hogy az általános költségvetés mentesítésre elkészítette ezt a jelentést. Nem, az Európai Fejlesztési Alapot illeti, úgy érezzük, hogy hangsúlyozni kellene jobban egy-két dolgot. Például nem ellenzem azt, hogy az Európai Fejlesztési Alapra a hagyományos költségvetési szabályokat alkalmazzuk, ugyanakkor osztom az előadó agályt ezügyben. Az Európai Bizottsággal kapcsolatban főként az afrikai országok esetében úgy érzem, hogy világosabban meg kell, és precízebben meg kell, hogy határozza, hogy milyen célokat tűznek ki ezekkel a segítségnyújtási programmal, illetve hogy ezeket hogyan tudják, milyen eszközökkel kellene értékelni ezek elérését. Nem elég az, hogy több millió eurónyi köz pénzt adjanak e, ezeknek az országoknak, anélkül, hogy mérhető, kézzelfogható eredményeket érnének el a gazdaság, a korrupció elleni harc vagy a kisebbségek tiszteletben tartása terén. A számvevőszék külön jelentése aggasztó dolgokat közöl, e, el is ítéli az Európai Bizottságot az előzetes elemzések hiánya vagy nem kellő mélysége miatt úgy arra felhívva a figyelmet, hogy a saját iránymutatásait sem tiszt, tartja tiszteletben. Ugyanakkor az előadóval egyetértek, mégis a vegyes finanszírozás, az állam és magánvegyes finanszírozás vonatkozó javaslatait nem osztom. Az Egyesült Királyság kilépése rányomja majd a BLG-t az Európa fejlesztési alapra is, hiszen rengeteg pénztől esik ezzel. A magánpénzek nem hiszem, hogy ezt pótolhatnák. Attól tartok, hogy a, csak a profitábilis ágazatokra koncentrálnak majd ezek a segítségnyújtási programok, vagy az egyszerű projektekre, amelyek a helyi gazdaság felendítéséhez szükséges, például az útépítés, az infrastruktúra és így tovább, hát ettől nem fog megvalósulni fontos, hogy a különböző állami szerveket segítsük abban, hogy a társadalomnak megteremtsék ezeket az alapfeltételeit. Tehát az, hogy magánérdekek értékeket képviselő emberek eh, pénzéből finanszírozunk ilyen fejlesztéspolitikai célokat, én ezt igen veszélyesnek tartom. Ráadásul a az adott állam függetlenségét és szuverenitásit is veszélybe eh, sodorhatja. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönetet kell eh, mondani a előadónak majdnem minden hónapban eljárt, ellátogatok Közép-Afrikába, múlt hónapban is így tettem, és amikor arról beszél az előadó úr, amit a decemberi beszámolóm, vagy látogatásom során magam is levontam. Azt hiszem, hogy egyértelmű, hogy alapvetően szükséges, hogy az Európai Bizottság a fejlesztés politikai céloknak vesse alá a, ter- a célok megállapítását. 30 éves tapasztalata rendelkezem a politika terén. Afrikában azt hiszem, hogy én nem mondhatom, hogy értek ehhez. Nagyobb koordinációra van szükség, ezt mondja az előadó jelentésben. Én is osztom a véleményét, ezt többször már magam is javasoltam, mert a helyi szervek és az állami szervek Közép-Afrikában, ahogy az egyébként máshol is megfigyelhető. Tehát egy, egy információs platformot állítanak fel, amelyben minden donor és az érintett szereplők, civil szervezetek és minisztériumok objektív adatok alapján koordinálhatnak a célok elérés érdekében. Ezzel engedhetetlen, másképp nem lehetünk sikeresek. Ezért a kettes pontot külön kiemelném. A négyes pontot is különösen fontosnak tartom. Nem szabad a magánpénzeket és az állami pénzeket összekeverni. Konkrét példát hadd hozzak egyre. a saját ágazatában, a mezőgazdaságban és a hús termelésben világvezető céggel együtt akarok működni, azt mondják, hogy nem akarunk együtt működni, mert semmiféle biztonságot nem tudnak garantálni. Ha nincs biztonság, akkor nem jönnek majd befektetők és magáncégek. Először tehát a biztonságot kell garantálni. Ennek kell alávetni majdnem mindent. Hogyha valaki mondjuk egy vágóhidat akar létrehozni, akkor kell elektromos áram, kell beton út és az, meg kell oldani az egész rendszert. Ha az á... Én magam is a antibiotikum kezelés alatt állok. Tudjuk, hogy milyenek itt a Eh, hogy milyen állapotok uralkodnak ebben az országban, amikor mondjuk az állatokat ugye rengeteg légy, zümök közöttük és szállítják oda, hogyha nem működnek az alaprendszerek, akkor nem megy. Tehát rendben lehet magán befektetés, de ennek a feltételeit állami befektetésekkel, beruházásokkal kell megteremteni. A kettőt nem szabad összekeverni, de fontos mégis, hogy a kettő kéz a kézben működjön. Hogyha vidékfejlesztést képzelünk el, akkor ugyanezzel van dolgunk. Ha például a bongi populációnak akarunk segíteni, akkor de, de, de, des éléments de base la, la, pour, pour nourrir. Ha nincsenek meg a, nincs takarmányuk a gazdáknak ahhoz, hogy táplálják mondjuk a csirkéket, akkor hogyan akarjuk a csirkefarmot elképzelni? Tehát a helyi fejlesztésben fontosak ezek a magánbefektetések, de ennek a keret tét állami pénzekből kell megteremteni, különben nem fog működni. Ez elképesztően nagy kihívás. Miért Közép-Afrikára beszélek? Azért, mert ez egy olyan ország, ahol ha így mennek a dolgok, akkor ez igazából egy lőporos hordó, egy valóban egy ketyegő időzített bomba, de itt van Szudán is például. Az egész észak-afrikai régió egy puskaporos hordó tulajdonképpen. Líbia, Egyiptom, Algéria esetében láthattuk milyen problémákat. Hogyha most a közép-afrikai régióban is ilyen problémáink lesznek, akkor ez megoldhatatlan. Ez azért itt sikerekkel járunk. Az Európai Uniónak pontosan tudomása van arról, milyen a helyzet. Mi meg tudjuk odani ezt a helyzetet, és kötelességünk, hogy sikerül jön, kötelességünk, és szerintem ezt meg is tudjuk oldani. Köszönöm szépen. Februárban egy küldöttségünk Krisztián szervezésében fog a közép-afrikai köztársaságba utazni, és ennek az országnak az ismerete, az ön szaktudásait nagyon is üdvözlendő lesz, és a segélyek programozása tekintetében pontos erről van szó, is elmondott, hogy itt a prioritásokat meg kell határozni az eszközök tekintetében, de az országok igényére kell szabni ezeket, és igen, be kell vonni észszerűen, okosan a privát szférát. És... Köszönöm szépen, elnök asszony. Költségvetési jellegű a kérdésem az előadónk ezzel is indítja a jelentését. Aki nincs itt, de Neuser úr talán tud válaszolni a kérdésemre. Felteszem tehát a kérdés, hogy a szemvőszék részéről van-e bárki jelen? Nincs? Akkor talán az Európai Bizottság eh, válaszol majd a kérdésemre. Nem értek dolgokat. Szeretném tudni, hogy milyen módszerrel eh, jutottak -e ezekre az eredményekre, hogy lehet javítani a költségvetésen, ez világos, de milyen módszert alkalmaznak, az alkalmazott módszer dokumentumokon alapul az költségvetési hatóságok, a mm, kedvezményet országok hatóságai nyújtották be ezeket a dokumentumokat, amelyre alapozták ezt a módszert. A kedvezményezett országokban Nyilván van egy parlament, ott nyilván van egy költségvetési bizottság. Ezek jól működnek? Vagy melyik országban jobb, jobbak az eredmények, ahol működnek ilyenek, vagy sem, ahol jobban megy a költségvetési ellenőrzés, vagy ahol kevésbé. Végezetül szeretném tudni, hogy milyen nagyságrendben vettek részt, tehát hányan vettek részt ebben az Európa Bizottságban az ellenőrzésben emberek. Megmondom, hogy miért teszem fel ezt a kérdést. Pár évvel ezelőtt itt a szakbizottságban Pinkston úr a szemvőszék részéről egy beszámolót tartott, és komoly kritikával illette egyes afrikai országok kat, illetve az Európai Bizottságot a költségvetés végrehajtása vonatkozásában. L'exécution du, du, du budget, pardon. Et puis, il avait dit que, bon, cela était loin d'être... És hát azt kell, hogy mondjam, hogy nem volt kielégítő helyzet. Egyrészt egyre kevesebb ember foglalkozik az Európai Bizottságban azzal, hogy, hogy ezt a feladatot ellássa, mert ez túl drága, és hát költségvetési megszorítások miatt az emberi erőforrásokat is át kellett gondolni. Hogyan lehet kevesebb emberrel hatékonyabban eljárni? Az OECD is azt javasolja, hogy a fejlesztés politikára és annak végrehajtására minden többen ezért minél többen legyenek felelősek, hogyan akarunk ennek az ajánlásnak megfelelni, hogyha folyamatosan csökkentjük a költségvetési ellenőrzésért felelősök számát. Ezek a technikai vagy szakmai jellegű kérdéseim, amelyek azt hiszem, hogy bizonyos politikai következményekkel is bírnak ugyanakkor. Köszönöm, Ura más már nem kért szót. És ekkor meg is adom a szót a bizottságban. Bagűr úr! talán válaszolni ad néhány feltett kérdések, különösen Görenc úr konkrét kérdésére talán válaszokat kaphatunk. Köszönöm szépen. De... Euh, euh, Akkor visszatérnék ezekre a kérdésekre. Először is köszönetet mondok a két kiváló dokumentumért, az e, Költségvetési Ellenőrzési Bizottság, illetve az Önök Szakbizottságának a munkájáért. Úgy érezzük, hogy nagyon fontos ez az eljárás, és a, a általában a, a fejlesztéspolitikai együttműködésben maga ez a fejlesztési alap nagyon fontos eszköz a harmadik országokkal való együttműködésnek. Ugyanakkor itt megegyezném, hogy a 2011-es átfogó reformot követően, ami azt célozta, hogy az iránymutatásokat átdolgozzuk, az emberi jogok, a jogállamiság, a korrupció elleni harc elengedhetetlen előfeltételei annak, hogy az ilyen költségvetési támogatási programokat eh, valóban eh, megvalósítsuk. Az való igaz, hogy a programok eh, monitoringja tekintetében vizsgáljuk, hogy hányan végzik e, ezt, és valóban a számvevőszék azt hiszem Hondurasszal kapcsolatban e, javasolt, és így is jártunk el, hogy e, határozott idejű szerződésű embereket alkalmazzunk annak érdekében, hogy a program monitoringa megvalósuljon. A konkrét adatokat szívesen megküldöm, de most így fejből, csípőből nem tudom ezeket megosztani önökkel a szemőszék külön jelentése inkább pozitív az én megítélésem szerint, hiszen arról beszél, hogy a helyi erőforrásokat is meg tudtuk mozgatni a segítséggel, a támogatásokkal. A költségvetési támogatás lehetővé teszi, hogy ezeket a politikákat végrehajtsuk. A számvevőszéki ajánlásai persze hasznosak, ezeket megpróbáljuk beépíteni, sőt az új iránymutatásokba már be is építettük, 2017 novemberben eh, jelentek meg ezek, tehát komolyan vesszük ezt, már be is építettük az új ajánlásokba. Ami façon de eh, Bécou et sur eh, la coordination de l'aide. La coordination reste... A koordináció szükségessége valóban itt van javítanó való. Már a donor oldalon is fontos, hogy a koordináció jó legyen, ezt nem szabad elhanyagolni hiszen ennek is van hozzáadott értéke, és a számvőszék jelentése is erre utal. Ugyanakkor persze lehet még javítani a koordináción, ahogy azt megegyezték, hogyha a kormány e, körül lehetne felépíteni ezt az együttműködést, tehát az elállna a középpontjában, akkor persze könnyebb lenne. Plan a National Recovery and Peacebuilding Plan, angolul van itt nekem leírva, ezért angolul mondom, lehető, arra is azt célozza, hogy a koordinációt és a leadershipet javítsuk a közép-afrikai köztársaságban. Des coups euh, sur, euh, euh, les, les... Lássuk akkor most talán a, a jelentésben szereplő egyéb elemeket. Lehet, hogy mi pozitívabban olvassuk a jelentést, mint önök. A számövőszéktől ilyen pozitív jelentést rég nem láttam. Nagyon meglepő, hogy ez a viszonylag pozitív számövőszéki jelentés ellenére ilyen dolgokat hallhatunk. Egyébként nyilván egy nagyon bonyolult területről van szó. Szóval az új irányítatásokban természetesen beillesztjük majd ezeket a, a, a tanácsokat, jövő év októberében jelennek majd ezek meg, és természetesen a számvőszék kérésére, e, kérésének eleget teszünk a tekintetben is, hogy világosabban állapítsuk meg azokat a kritériumokat, amelyek lehetővé teszik, hogy előzetesen e, e, elemezzük annak a hozzáadott értékét, amit a programok céljaként kitűzünk. Tehát a pénzügyi keretben már az Európai Parlament korábbi mentesítés során kérte tőlünk, hogy javítsuk a programok láthatóságát, hogy láthatóbb legyen, hogy az Európai Unió hogyan segíti ezeket az országokat. Eh, amit korábban az ENSZ és a Világbank finanszírozott inkább. Fontos, hogy megjelenjen, hogy ezek az Európai eh, Uniótól érkező pénzek és támogatások. Végezetül van még egy kérdés, ami számomra pontos, fontosnak tűnik a jelentésben. A félüldős eh, felülvizsgálat és annak eszközei. Nos, a félüldős felülvizsgálat igen, persze, persze, az Európai Parlamentet természetesen a félidős felvizsgálat eredményéről tájékoztatjuk, a fejlesztési alapra és a költségvetési, közvetlen költségvetési támogatásra gondolok, itt a, jogálla, a jogalap is ezt diktálja a számunkra, így megnyugtatottam önöket, hogy ezt a jelentést természetesen majd megkapják. Illetve a több éves pénzügyi keretre vonatkozó félügyi felülvizsgálat, erről azt hiszem, hogy fogunk is még beszélni a renden. Ez egy olyan fontos e- elem, amely a 2030-as napi rendünket, a fenntartható fejlődés körül szervezett programunkat is meghatározza. Talán talán még annyit, hogy a fejlesztési alappal kapcsolatban a hibák tekintetében alaposabban meg kell vizsgáljuk, hiszen a költségvetés és a fejlesztés politikai alap esetében ugyanazok a költségvetési és ellenőrzési szabályok eh, vonatkoznak. Eh, eh, Ázsiában és Latin Amerikában egyébként inkább az együttműködési eszközt használjuk. A hibák elsősorban a közbeszerzésekre illetve a dokumentáció hiányára vonatkoznak, tehát nem maga az eljárás volt talán teljesen szabályszerű, hanem nem megfelelően volt dokumentálva, és ennek ellenére a reziduális hiba arány a FEDCO és az FD esetében alig több mint 1 százalék. Szerintem ez elképesztően alacsony arány egy ilyen környezetben, ahol a végrehajtás ilyen bonyolult és összetett. Ahogy azt említettem, majd konkrétabban megvizsgálom a felvetett kérdéseket, és az ellemzésemet, illetve a következtetéseimet minél hamarabb megküldöm, hogy vajon mi lehetett az eltérés a véleménykülönbség oka. Sál, megválaszolták ezzel a kérdésedet? Hát igen és nem, van is. Hogyan működik ez a gyakorlatban? A kedvezményezettek torsában van egy Európai Bizottság vagy EU-s delegáció. A legközelebb lévők vannak nyilván a költségvetési végrehajtáshoz, tehát ott, ott dolgozók vannak legközelebb ehhez. Van valaki a központi igazgatásban, vagy a költségvetési részlegnél, hogy ezeket felülvizsgálja, vagy csak az utólagos ellenőrzés re kerül sor. D'abord, les programmes d'abus budgétaires sont des programmes qui font euh, l'objet de suivi. Euh... A költségvetési euh, támogatásokat euh, központilag euh, euh, ellenőrizzük. A koordináció, a par, az indikátorok, a különböző részletek kifizetése terén mind-mind. Ugyanakkor a, a előzetes feltételeket a Europe Aid főigazgatója által elnökölt tanács elemzi. Hogyha probléma van, vagy kérdések merülnek fel, akkor a politikai szintre az európai biztoshoz fordulhatunk, hogy az adott ország az adott feltételeket teljesítsen, mielőtt a támogatást biztosítanánk. Ami a kifizetéseket illeti, az illet illetékes igazgató előzetes jóvágyása aláírása szükséges a kifizetéshez. Hogyha bonyolult helyzet alakul ki, problémásabb, akkor az említett a főigazgató által elnökölt tanács eh, ellenőrzi ezt. Tehát a delegációt nem hagyjuk eh, maguk, magára, nem ők egyedül végzik ezt. De persze napi szinten vannak helyi szakértői csapatok, akik a költségvetési támogatást figyelemmel követik. Ha a mikrofonba tól eltávolodik a hozzá szóló, akkor nagyon nehéz hallani és tolmácsolni. Oké, okay, Sál, one még egy. Utolsó kérdésem. A nemzeti küldöttségnek mi a szerepe? A partnerország, a kormányzat? Nem. Az Európai Bizottság delegációja a kedvezményezett országban. A, értem, értem a kérdését. A napi párbeszéd a szaktárca vezetőjével, hogy a, a költségvetésbe hogyan kerül be ez. Lehet, hogy egy ágazati szektorális programban, például az oktatást vagy az egészségügyet támogatjuk ezt. Tehát ebben az esetben mondjuk az oktatási miniszterrel vagy az egészségügyi miniszterrel kell, hogy napi kontaktusban álljon. Aztán a célok elérését vizsgálják, ha ha a delegáció, aki a nemzeti szervekhez legközelebb áll, kéri, hogy hagyják jóvá a következő részlet kifizetését, de egy második elemzést központi szinten is végeznek természetesen. Még egy kérdést megengedek Schaffhausen a kollégának utolsó. Tényleg nagyon gyorsan. Euh, Az ön tapasztalata szerint a formalizmus, a formalitásokat tekintve konkrétumokról beszélek. Mondjuk van egy, egy tender, egy közbeszerzési eljárás. Hát... Quelques années, quelques, oh, même pas quelques années, six mois après. Donc, euh... Tehát lehet, hogy akkor minden rendben van, de aztán hat hónap múlva bármi más történhet a valóságban. A költségvetési támogatás a legveszélyesebb, itt lehet a pénzeket a legjobban félteni a korrupciótól, hiszen itt a pénzmosásnak is igazából, vagy a pénzek elsibolásának is gyakran ez a célja. Tudjuk, hogy egy kilométer út megépítése, vagy egy X férőhelyes kórház megépítése körülbelül mennyibe kerül, ez, ezen a téren van tapasztalatunk, de hát megint egy konkrét példát hadd hozzak. Egy katasztrofális helyzetben lévő afrikai országban mondjuk több száz millió euróról beszélünk, több száz millió euróról, miközben a lakosságot nem tudják ellátni étellel, élelmiszerrel, nem az Európai Unió pénzéről beszélünk, a mechanizációra, a gépesítésre több százmillió eurónyi pénzt szánnak. Tehát nem, nem tudják ellátni élelmiszerre az embereket, nincs aki, nincsenek utak, nincs aki egyáltalán gépeket megszerelje, nincsen oktatás, hogy hogyan lehetne ezeket kezelni, és akkor több százmillióért akarnak mezőgazdasági gépeket vetetni velük, vagy venni nekik. Tehát erre gondolok tehát ennyit ha már a költségvetési támogatásnál tartunk. Ez talán túl messzire vezet a, erről a mentesítésről szóló eszmecserénkkel, de, de a küldöttségnek kell elmondani, hogy akik a helyszínen vannak, hogy mely projektek a hasznosak és megvalósíthatók. Még szót kér a bizottság? Nem, köszönöm. Úgy gondolom, hogy ez egyébként ez egy folyamatosan zajló eszmecsere amikor a küldöttségek helyszínre utaznak, akkor ezek a kérdések merülnek fel. A DEFCO részéről azt hiszem, hogy nincs igény, más bizottsági tagok sem. Akkor viszont újra Neuser úrnak adom meg a szót. Norbert szeretnél bármit is hozzáfűzni még az elhangzottakhoz. Csak nagyon röviden szeretnék néhány megjegyzést megosztani. Először is úgy gondolom, hogy mindannyian tudjuk, hogy figyelembe kell venni, hogy egyáltalán egy országnak bizonyos kritériumokat teljesítenie kell ahhoz, hogy részesüljesen ilyen támogatásban, hiszen általában az a benyomás a sok embernek, hogy bárki, bármelyik ország részesülhet ilyen feleszes segélyben, támogatásban, de ez nem így van. A második megjegyzés részemre az, hogy a költségvetési támogatás esetében nagyon fontos, bár a kérdést, aki feltette, már nincs ott, mindenesetre a célkitűzés a költségvetési támogatás esetében az az, hogy, hogy a 2011-es iránymutatásoknak megfelelően e, és a fenntartató fejlesztési célokra is tekintettel vannak a végrehajtás során. Aztán úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy amikor a delegációk e, a helyszínen utaznak, például februárban Közép-Afrikai Köztársaságba utazik majd egy küldöttség, és ott helyszínen a koordinációt megvizsgálják a magánszféra és a közszféra segélyezés gyakorlatilag a koordinálását, ha megnézzük, akkor azért érdemes egyáltalán azt meghatároznunk, hogy mikor beszéltünk jó koordinációra, És az Európai Unió küldöttségének problémáit se hallgassuk el, hiszen nyilván az iránymutatásoknak vagy a feladatoknak megfelelően fognak eljárni, de hát a diplomáciai szerepet is be kell tölteniük. Egy, egy uniós küldöttség mindig egy nehéz diplomáciai teherrel is érkezik egy-egy országban, és én a tapasztalataim szerint úgy látom, hogy nagyon-nagyon szigorúak itt az előírások, és a támogatások tekintetében is egyik másik projektet el kell kaszálnunk, mert a kritériumokat nem teljesítik, vagy még csak éppen úton vannak a felé, hogy teljesüljenek a kritériumok, és ennek megfelelően kell aztán a helyi kormány felé is ezt kommunikálnunk. A küldöttségek vezetői minden szeptemberben eljönnek ide a parlamentbe, és talán érdekes lenne, hogyha néhány ország küldöttségét megkérdeznénk arról, hogy mely problémákkal küzdenek, mi zajlik ott, ez talán hasznos lenne, hogyha erről első kézből kapnánk információkat a szeptemberi eh, eszmecserén mindkét eh, jelentés esetében december 12-én délben van a módosítók leadásának a határideje. Köszönjük szépen Norbert, hogy ezt megosztottad velünk, most pedig rátérünk a következő napirendi pontra. A DEFCO főigazgatóság részéről Stefano Manzari úr már itt van, és akkor rá is térünk a hetedik napi rendi pontra, azaz a fejlesztési együttműködési eszköz és az Európai Fejlesztési Alap félidős felülvizsgálatára. És ha jól értem, akkor inkább a programozási dokumentum félidei értékelésről szeretné nagyobb terjedelemben beszélni, mint az eszközök félidős felülvizsgálatára, de azért hasznos lenne talán a kollégák számára, hogyha a különbséget tennénk e között a két folyamat között hosszú távon így sok különbség az Európai Fejlesztési Alap és a Fejlesztési Együttműködési Eszköz célkitűzései között, hogy a képviselőtársak is tisztában legyenek azzal, hogy miről is fogunk itt beszélni, és hogy a többéves programozás megmutatása során már ez világos legyen. A programozás félidős felülvizsgálata esetében a parlamentnek is joga van a struktúrális párbeszéd keretében véleményt formálnia. Erre majd egyébként februárban, február környékén évelején kerül sor. Mindenesetre most itt az alkalom, hogy a programozás félidei felvizsgálatát megvitassuk. Itt az a kérdés, hogy a prioritásoknak megfelelően költjük el a forrásainkat, és mielőtt ön megérkezett, már beszéltünk is ezt érintő kérdésekről a mentesítés kapcsán, már ebbe az irányba fordult az eszmecserénk. Stefano Manzerevizi főigazgató úr, öné a szó. Köszönöm szépen, örülök, hogy eljöhettem önökhöz a mai napon, és szeretnék tájékoztatni arról, hogy mit teszünk a félidős felvizsgálat kapcsán, és mint már elmondtam, ugye itt a félidős felvizsgálat során mi az, amit teszünk valójában. Megnézzük, hogy valójában mi történik kint a helyszínen, a terepen, hogyan hajtjuk végre a programokat, hogy lássuk, hogy minden megfelelően halad-e a kapacitások allokációjával kapcsolatban, és ez egy párbeszéd formájában történik. Ez a félidős felvizsgálat jó részt a, az új konszenzust, illetőleg a fenntartható fejlesztési célokat tartja szem előtt, erre fókuszálunk, mint mondtam, és ezt követően igyekszünk megvizsgálni, hogy hogyan hajtják végre ezeket a célokat, méghozzá úgy módon, hogy a prioritásokhoz mennyiben igazodnak. Ne felejtsük el, hogy a programozási időszak ezen eszköz esetében még azelőtt kezdődött, hogy az SDG-ket, a fejlesztési célokat, fenntartató célokat megfogalmaztuk volna. Éppen ezért meg kell vizsgálni, hogy ez mennyiben függ össze a nemzetközi jogendekéretek között. Az első pont a félidős felvizsgálat során az volt, hogy delegációs szinten folytatunk eszmecserét minden partnerországgal. Ez a nemzeti SDG stratégia nevet viselte. Így akartuk verifikálni azt, hogy a párbeszédek és a programok összhangban vannak a nemzeti tervekkel de biztosítani kellett azt is, hogy van egy terve egyáltalán. Ez rendkívüli fontossággal bír, mert a fenntartható fejlesztési célok, az SDG nem csak a pénzről szól, hanem a szakpolitikai párbeszédről is. Egy közös platformra van szükség a partnerekkel, ez magától értetődő. Nem csak pénzt akarunk költeni, hanem nagyon konkrét, a legfontosabb elemeket célzó lépéseket szeretnénk megtenni. Az SDG logikákat kell követni, közös problémákra, közös megoldásokat keresünk, tehát egy közös egyenlő esélyeket akarunk biztosítani. Ez az első pont, tehát és itt külön foglalkoztunk azzal, hogy amit úgy írtunk le, hogy a két fő mozgató rugó a konszenzusban a, az agenda és a felhasználás. Minden országban konkrétan vizsgáltuk, hogy az agenda, a cselekvési terve hogyan akad, tehát a diszkriminációval szembeni fellépés például, a nők megjelenítése a közéletben, stb Ugyanez vonatkozik a fiatalokra, egy-egy ország hogyan tudta vagy a felhasználást biztosítani. Tehát alapvetően erről van szó, tehát a munkahelyteremtés, fenntartható munkahelyteremtés, a gazdasági tevékenység, ez az, ami a fiatalokat előtérbe helyezi. Ez a két fő mozgatórugó, a harmadik pont, progresszívan közelítettük meg a konszenzust az 5 P-n keresztül, a partnerségen keresztül, az 5 Peace, People, Planet, Prosperity, igen, ezek azok a területek, amelyekben elemezzük azt, hogy miről is van szó, hogy mennyiben alakult ki összhang az ő prioritásiakkal, és ezek a prioritások mennyire támogatják, vagy mennyiben élvezik azt, hogy a támogatást, amit a programok biztosítanak, és szükség van-e plusz pénzre, vagy új orientációkra, ezt is meg kell vizsgálni egy következő lépésben. A félidős felülvizsgálat egy szakpolitikai párbeszédre irányuló vizsgálat mindenek előtt. Itt arról van szó, a hitelek eh, ügyében, a végrehajtás ügyében eh, kielégítő helyzetben alakultunk, de nem láttunk drámai pillanatokat, ahol azt kellett volna mondani, hogy semmi sem működik igazán, és ahol a, kialakult egy adott helyzet, ott reagáltunk, megbeszéltük az adott országgal, hogy mi történik, és fel, nem tudják felhasználni a pénzeket és a fel nem használt pénzeket allokáltuk ezek után. Vagyis egy, egy mennyiségi célt határoztuk meg 5%-ban. Itt vizsgáltuk azt, hogy vannak-e nagy eltérések az abszorpcióban, és akkor az 5% arra szolgált, hogy közbeavatkozzunk és alokáljunk, hogyha ez szükségesé válik. Tehát ha nagyon rossz a végrehajtás, akkor fel tudunk lépni, és nem kapunk, nem adjuk meg a támogatást adott esetben, az, az eszközökből származó pénzek nem kerülnek oda. Vagyis egy 5%-ot arra tettünk félre, hogy erre a célra használjuk ezt. Mi volt az alapvető eredménye ennek a politikai párbeszédnek, a, a kulcs célokat tekintve, a pénz allokációját tekintve? azt láttuk, hogy a pénzösszeg növekedett, amit beruházásra fordítottunk. Általában ezt el lehet mondani, vagyis azt a pénzt növeltük, amely hozzáférhető beruházásokra. 100, 670 millió euróról beszélünk, az EDF, az DCI e keresztül ami nem úgy került elköltésre, ami hogy abszolút szem előtt tartották a célokat, amiket megfogalmaztuk, ezért ez a pénz alapvetően a régióban marad, de hogy hogyan költjük el, és uh, mi történik a későbben, ez külön meg kell vizsgálni majd az első. Tehát uh, a beruházásos pénzeket növeltük, ez egy első kijelentése a második pont. Hozzáférhető pénzek azon országok számára, amik a az a, a a jogellenes migráció frontországai, mindenek előtt a Szahelővezetről beszélek. Számos ország teljesen kimerült, nincs már saját alokálható pénze, erre a területre, és ezért kívánunk nekik segíteni mindenek előtt akkor, hogyha ezt egy költségvetési támogatási eljárásba is beágyazzák, annak érdekében, hogy a saját költségvetésüket végre tudják hajtani egyáltalán, hiszen óriási kihívásokkal szembesülnek. Csak egy néhány példát soroltam most fel az eredményeket tekintve. Egy harmadik eredmény, ami összefüggött az alkalmazott módszerrel, egy célzott agenda párbeszédet folytattunk, és a nők horizontális témaként jelen vannak a Nemzeti Gender Cselekvési Terven keresztül, és igyekeztünk néhány országot kiragadni, akik plusz 5 milliót kaptak. Ez egyfajta díjazása volt, hogy külön témákat helyeztek előtérbe, például a fogyatékkal élők, a gender témán belül, stb. Tehát ez megint csak egy szakpolitikai orientációt, a fejlesztési célok szem előtt tartását jelentette, ez az a bizonyos 5 százalék, ez egy rugalmassági, egy manőverezési lehetőséget kínált hogy a nagyobb céljaik jobban teljesüljenek és erősödjenek a beruházások, és főleg azokat az országokat céloztuk meg, akik érintve vannak a migráció által. Ez lett tehát a földrajzi eszköz, hogy úgy mondjam. Aztán értekeltük a DCI tematikai programját is megfelelő helyi szervezetekről van szó, és pánafrikai megközelítésről is. Itt mindenek előtt az AKC-ről kell beszélnünk, és egyéb szervezetekről, amelyek több országot átölelnek. Ezekkel az, az eszközökkel mennyiségi változást nem irányoztunk elő, csak reagálni akartunk azokra a célokra, amelyek miatt létrehoztuk ezt a pénzt, tehát a célok megvannak továbbra is, és az SDG-k, a fenntartható célok témája kerül előtérbe továbbra is, és azt javasoljuk, hogy a pénzt úgy használják fel, hogy jobban koncentrálják a forrásokat, támogatjuk a sérülékeny országokat, a humanitárius fejlesztést támogatjuk, támogatjuk a civil társadalom térnyerését, miközben mindenki tudja, hogy ez a az a, a számok rendelkezésről tére, álló tér ez, ez azért csökkenő tendenciát múlta. A helyi hatóságokat kívánjuk erősíteni, az önkormányzatokat a nagyvárosokban, konkrétabban kívánom foglalkozni a nagyvárosok témájával a fejlődő országokban. Itt a szegénység van jelen ezekben a nagyvárosokban, de hát egy szociális modellt kéne kialakítani először. Tehát külön figyelünk a nagyvárosokra és ottani önkormányzatokra, helyhatóságokra, aztán a kulturális tényező a munkahelyteremtésben egy fontos téma, a társadalomon belül a kultúra szerepre, a a konszolidációban, az interkulturális párbeszéd, és erősödjék. Aztán persze foglalkozni kell a klímaváltozással, erre is pénzt kell szállni, és fel kell vetni ezt a tematikus eszközökön belül, hiszen a Párizsi Egyezmény előttünk van, ezt be kell tartani. Aztán van egy további cél is a szociális költések területén, tehát hogy hogyan tudunk haladni majd, és ez persze attól is függ, hogy az elején milyen megállapodás született. Tehát ezek a legfontosabb témák mm, földrajzi, tematikai megosztásban. Nincsen drámai változás, azt kell, hogy mondjam, de jobban akarjuk ezt alakítani, hogy a, a fenntartható fejlesztési célokat jobban tudjuk támogatni ezekkel az országokkal folyó együttműködés során most a végéhez érünk ennek az ügynek ennek a vizsgálatnak, lassan megállapítjuk, hogy milyen eredmények születnek um, intézményi keretek között, és, um, és megfelelő dokumentumokkal állunk elő intézmény közi együttműködés keretében, majd a bizottság részéről. Abban bízunk ezek után, hogy ezt a folyamatot 2018 közepére le tudjuk zárni, mert különben sok értelme nincs már az egésznek, ha addig ez nem készül el. Ez az, amit el kell mondani. Most a kérdéseik vannak, akkor egy-egy témában a részletekbe is be tudok menni. Tisztázni szeretném, miről beszélünk. A félidős felvizsgálata programok esetében földrajzi program, ugye az, és akkor van 5% amit gender, fiatalok témájában, migráció témájában költünk el, beruházásokra költünk el, ez a beruházási tervekkel függ, tervvel függ össze Afrikában, aztán egy tematikai terület is, vagy faktor is, itt nem akarnak az EDF oldaláról, pedig úgy, ez olyasmi, mint, a, mint az előző, az EFA F, mm, esetében, az együttműködési eszköz esetében, és akkor a részleteket megnézzük, majd karácsonyig, is utána majd egy újabb vitát folytathatunk a kollégákhoz fordulok. Enrique. Köszönöm szépen. Két különböző kérdésről van szó. A félidős felvizsgálat a következő napi rendi pontunkkal is összefügg egyben. Egy véleményről van szó azzal kapcsolatban, hogy a humanitárius segítségnyújtási eszköz hogyan hajtjuk végre. És hát persze az Európai Fejlesztési Alapot is. A DEVE, mint szakbizottság nyilvánvalóan fontos szerephez jut itt, össze kell ülnünk, meg kell beszélnünk ezt. A következő említett véleménynek én vagyok a készítője, és hát itt kevésbé a félidős vizsga, felvizsgálat a téma, hanem azt viz, értékeljük, hogy hogyan hajtják végre ezeket az eszközöket. Ami bennünket illet, szakbizottságként azt szeretnénk megnézni első nekifutásban, hogy az Európai Bizottság javaslatára milyen befolyással lehetünk a több éves pénzügyi keret során, és hogyan tudjuk ezeket restruktúrálni, ezeket az eszközöket, amennyire benne szükségessé válik. Vagyis további információkra van szükség, az értékelésen túlmenően vagy azon belül, ugyanis nagyon konkrét adatokra van szükség, hogyha a saját véleményünket el akarjuk készíteni, hogy jobban megértsük, hogy a gyakorlatban hogyan is működtek ezek az eszközök. A következő kérdésem most az, hogy hogyan alakul a menetrend a bizottság mikor tervezi a közleményét bemutatni a több éves pénzügyi keret jövőjét tekintve 2020 után, és a különböző eszközök és politikai megközelítések hogyan csapodnak majd le ezekben az eszközökben a jövőben. Tehát úgy hallottam, hogy májusra terveznek valami hasonlót. Hogyha ez májusban történik, akkor legjobb tudomásom szerint egy folyamatot terveznek elindítani, amely aztán áttölelni 2018-at, sőt 2019-et, sőt 2020-at is, amikor végül is az új több éves pénzügyi már el is kell fogadni. A különböző költségvetési sorok, különböző eszközök mind megtárgyalandók, amik ide tartoznak ezen az alapon. Köszönöm szépen. Alelnök úr, parancsolja. Köszönöm szépen a megjegyzéseket. Ami a beruházást illeti Afrikában, az, a, az egy kezdeményezés keretében itt magánpénzeket is kívánunk behozni multiplikátorként. Örülök annak, hogy túllépünk azon a 3-4 milliárdon, és többről is beszélünk, még 68 milliárdot is lehetett hallani. Sokkal nagyobb eszközöket lehetne bevonni, és tudom, hogy Juncker úrnak egyik nagy célja, hogy jelentős beruházásokat eszközöljünk Afrikában, de hát ez nem fog menni, 30-40 milliárd nem elegendő, 200 milliárd kell, stb. Tehát sokkal nagyobb multiplikátor hatást kell elérni. 10-15-szörös finanszírozási szintet kell tudni elérni. Ez lenne a lényeges különbség, mert különben az van, ahogyan szokott lenni, hogy nagyokat tervezünk, nagyot álmodunk, csak hát a gyakorlat nem igazolja ezt vissza, ez hogyan lesz. Köszönöm szépen. Görenc kolléga. Charles. Oui, merci. Je voudrais demander à Monsieur Mazzavizi. Köszönöm. Azt kérdezem a Mazzavizi úrtól, hogy bele számolták -e a Brexitet az elkövetkező időszakba, amikortól is az Egyesült Királyság már nem fizet majd be az Európai Fejlesztési Alapba és az Európai Költségvetésbe sem. The Director General will be... Nem tudom, hogy a főigazgató úr tud -e erre válaszolni. Schaffhauser. Schaffhauser úr. Sí, Köszönöm szépen, elnök asszony. Vous savez à quel point, euh, monsieur le directeur, je soutiens ce que vous faites. Tudja, főigazgató úr, hogy mennyire támogatom a munkájukat. Ezért ezt csak újra-újra el tudom mondani, meg is teszem. Két dolgot ugyanakkor engedjenek meg nekem. Az egyik nem volt még itt, egy órával azelőtt jöttem rá, hogy árnyék előadója vagyok rá, mint, amint hogy elkezdődött az ülés. Az általános koordinációt kell a donor országok között javítani. Észak-Afrikában a függetlenség napján ezt a kormányzati koordinációt javasoltam egyébként az elnöknek, illetve a védelmi miniszternek is, ott voltak képviselők is, és azt mondta, hogy nagyon jó ez, de az Európai Bizottság egyetért majd ezzel. És mondtam, hogy na ná, hogy egyetért ezzel, hogyha önök létrehozzák a koordináció kormányzati rendszerét, és már csak azért is, mert átláthatóságra van szükség, illetve a hatékonyságra fontos, hogy a különböző minisztériumok, a különböző szereplők, illetve a különböző támogatók is együttműködjenek, például a BQ alap, akkor azt mondta, az imént elmondtam, és egyetértett velem a bizottság képviselő, úgyhogy nagyon meghallgattam az ön, szívesen meghallgattam az önvéleményét is ezügyben. Ami a magánpénzeket illeti, fontos, hogy minden olyan támogatás, amely nem a jólét vagy a gazdasági gazdagság létrehozását segíti, az kudarcra van ítélve, hiszen a helyi fejlődés pontosan ezt a célt kell, hogy szolgálja. Hogyha nem így járunk el, akkor sehova sem jutunk el. Nem tudjuk majd egyedül Afrikát fejlesztésbe állítani. Fontos, hogy az ahhoz, hogy az oktatást, az egészségügyet, illetve az utakat mi létrehozzuk, akkor ehhez mindig egyre egyre több pénz kell. Ez nem fog menni kívülről, csak akkor, hogyha helyben valami fajta gazdaság létrejön, úgy érzem, és gondolom ő is így gondolja, hogy a magán, illetve az állami pénzek együtt tudják ezt biztosítani. Cecil Kieng következik. Linda, e, Köszönöm szépen, Linda. Én is szeretnék a főgazgató úrnak köszönetet mondani a bevezető szavaiért, és azok az erőfeszítések, amelyeket a bizottság tett, fontos, hogy világos, egyértelmű eredményekkel szolgáljanak. Most rövid leszek, de az első kérdésem az arra irányulna, amelyre már az előttem szólók is rákérdeztek, hogy 3-4-5 milliárd euróm felüli összegekről beszélünk, még az sem túl sok. Federica Mogherini azt mondta, hogy az európai intézmények évente gyakorlatilag kitűznek egy marsal tervet, és hogyha minden forrást összevonunk, akkor összeszámolunk. 44 milliárd euró per év összegről beszéltünk a fejlesztés tekintetében, de még ez sem elég és a tagállamok szeretnék növelni a forrásokat. De hogyha ennél nagyobb összegeket szeretnénk, 200 milliárd fölé tudnánk menni, akkor tudnánk az érintett országokban valódi változást, fejlesztést elérni. Most akkor pedig térünk rá a programok félidős értékelésére, felülvizsgálatára. Számomra az lenne a kérdés, hogy már a következő évek fejleményeit, változásait is figyelembe veszik, észre ott a kotonói megállapodás és más eh, Afrikában éppen megvitatásra kerülő dolgok változást fognak mutatni a következő években. És ezzel kapcsolatban szeretném hozzáfűzni, és nagyon sajnálom, hogy erről kell beszámolnom, vagy ezt kellett hallanom, hogy az Egyesült Államok kiszállnak, nem vesznek részt jövőre már a migrációs egyezmény tárgyalásából, és azt gondolom ennek is lesz kihatása a, a migrációra. Itt valóban arról van szó, hogy biztonságos migrációs utakat kell teremtenünk, és ellenőrzésünk alá kell vonnunk a bevándorlás a migrációt, ez pedig nagyon sok pénzbe, forrásra fog kerülni. Kérdés, hogy mindenre tekintettel voltak-e a felülvizsgálat tekintetében. Köszönjük szépen. Úgy látom, hogy más már nem kért szót. Talán akkor én magam egy kicsit megragadom az alkalmat, Szeszély Hiengéhez kapcsolódnék. Itt 5%-ról beszéltünk, növelni akarjuk a forrásokat, és a prioritásokat is másképp akarjuk kijelölni, de hogyan tudjuk hatékonyabbá tenni a programokat ahhoz, hogy a többletforrásokat jól tudjuk felhasználni. November végén kerül sor ugye az EU-Afrika Unió közötti ö, csúcsra, és még a kollégák nem kapták meg az ott eredményekről szóló dokumentumokat. Mi, de azt is el kell mondanunk, hogy nem minden sikerült, hogy ezt szeretnénk és az az igazság, hogy nem sikerült uh, uh, igazán friss információkat kapnunk, uh, napról napra nem sikerült frissíteni a tájékoztatást, és ezért nem kaptunk mi magunk se erről a dokumentációt, de az a kérdés, hogy amikor valóban az afrikai partnerekkel szó esett ezekről a kérdésekről, hogy például a migrációs folyamatokra fordítsunk több forrás, akkor ehhez mit szóltak az afrikai országok, a partnerek? Hiszen nagyon sok szó esett Líbiáról, sok szó esett a, a libiai táborokról készített jelentés, ez mindenki számára egy fontos téma az érintettek és számuk számára, tehát a migrációs problémákra folytatott fordított for, források mennyisége, összege milyen fogadtatással lehet az afrikai partnerek körében. Köszönöm szépen, Linda. Talán akkor kezdem Gerera úr felvetésével. Az a probléma, ami itt felmerül, az a végrehajtás problémája. Először is meg kell vizsgálnunk azt, hogy milyen mozgásterünk van, milyen körülmények között tudjuk végrehajtani programot először is meg kell határoznunk, mi hiányzik ahhoz, hogy valódi eredményeket érjünk el, azokat az eredményeket, amelyeket kitűztünk magunk elő, például a fenntartott fejlesztési célokra is gondolok itt. Igen, felnál annak a veszélye, hogy itt mindent összemosunk, ugyanakkor mindegyik programnak, minden eszköznek meg kell, hogy legyen a maga konkrét arculata, a konkrét kritériumai, és aztán a tárgyalások során amikor és a következő többéves pénzügyi keretről tárgyalunk, ezeket érvényesíteni kell, és mindennek a feltartató fejlődési célkitűzéseknek is meg kell felelnie. Tehát itt észszerű, eredményes, hatékony programokra van szükség. Ezt kell megvizsgálnunk, hogy ez mennyiben valósult meg eddig, és hogyan néz ez ki a következő években. És hogyha már ezt kipipáltuk, akkor lehet ezen túlmenően is vitázni az elvekről. És még valamit fűznék még hozzá. Amikor az eszközöket értékeljük, időben felvizsgáljuk, akkor azért azt el kell mondanunk, hogy egyetlen egy eszköz sem szorul drámai változtatásra, a hatástanulmányok, az elemzések, eh, ezek a bizottság eh, részéről elkészültek, bemutatták a parlamentnek is, és ebből kiviláglik, hogy az eszközök drámai reformjára abszolút nincs szükség sem a fejlesztési együttműködés eszközre, sem az európai fejlesztési alapra. Nem kell úgy gondolnunk, hogy ezeket drámaian, klasszikus mértékben meg kellene változtatni. Nem, ezek rendben működő eszközök. És ez nyilván összefügg aztán a következő éves pénzügyi keret meghatározásával is. A mi félidős felülvizsgálatunk tulajdonképpen egy szerinti szelete a az értékelési folyamatoknak. Mi megnéztük, hogy a partner országokban mi történik, és természetesen vizsgáljuk, mire lesz még szükség. Minden esetre mi arra a következtetésre jutottunk, hogy 5%-nál magasabb emelésre nem lesz szükség. Ha ezt megtennénk, 5%-kal növelnénk a forrásokat, akkor elérjük a célokat. Ennél magasabb összeg esetében már tulajdonképpen szükségtelen támogatást nyújtanák. Eh, Juncker úr is elmondta ezt a parlamentben, hogy 2018 májusában kerül sor a struktúrás párbeszédre, és, és ugyanakkor jó lenne, hogyha a párbeszédet a, pé- a több éves pénzügyi keretről májusban zárnánk le, akkor, a, vagy párhuzamosan azzal, hogy a Brexit tárgyalások is zajlanak és szép lassan lezárulnak. Jövő májusban számíthatunk az új jogalkotási javaslatokra is, és én, nekem ezt meg kell várni, nem tudok ezen túlmenni, mint ami ilyen intézményi korlátok között engem dolgozni engednek. Tudják, hogy szívügyem ez a terület, és a beruházási programok, a fenntartató fejlesztési célok, ezek mind-mind nagyon fontosak számunkra, de nem lehet, hogy működő programok ból vonjunk ki forrásokat, amelyek jelenleg civil szervezeteket, fenntartatósági programokat, költségvetési támogatásokat és környezetvédelmi, klímavédelmi programokat finanszíroznak, nem vehetjük ki innen a pénzösszegeket, és a fejlesztési együttműködési eszköz és az Európai Fejlesztési Alap tekintetében is itt mi csak 5%-ban állapítjuk meg a források emelésének szükségességét, 627 ezer euróról beszélünk itt, és itt ennek, ezeknek a többletforrásoknak a földrajzi elosztása az, ami kérdéses. Tulajdonképpen csak fel szeretnénk gyorsítani azt, mert most is zajlik, hogy hitelesé váljanak a mi fejlesztési programunk, annak érdekében a következő több éves keret tárgyalásai során még több forrás tudjunk bebiztosítani a fejlesztési programokra de egyelőre csak ott tartunk, hogy szükség van a források emelésére, 5%-os emelésre, és ott többet kell tennünk, és szükség van az ötvözésre is, a különböző források ötvözésére. Én azt gondolom, ezzel tudjuk elérni azt, hogyha még az uniós források ugyanazon a szinten is maradnak, akkor is még több forrást tudjunk mobilizálni. De ezzel kapcsolatban még tapasztalatokat kell gyűjtenünk itt most nem generikus külső támogatásról beszélünk, és nem, itt a mi fő célunk az az, hogy a szegénységet felszámoljuk, ez a végső cél, amit szeretnénk elérni. Görez úr. Oui et non, dans le sens que nous avons... Nos, mi állandó ö, kapcsolatban vagyunk Daniel úrral, aki a nagyobb dolgokkal ö, foglalkozik. Nos, nem úgy gondoltuk, hogy a jelenlegi helyzetben ne tudnánk kifizetni a vállalásainkat, tehát egy olyan koeficiens nem alkalmaztunk, hogy az Európai Unióból kilévő Egyesült Királyság általi befizetéseket valahogy kompenzáljuk. A vállalások ráadásul, mivel kormányközi szintűek, ezért viszonylag jól állunk Bernier úr folytatja a, jár, a tárgyalásokat, és persze készülünk mi is egy esetleges forgatókönyvvel, de a politikai, a félidős felülvizsgálat során nyilván politikailag is bölcs volt úgy eljárni, hogy számoljunk azzal, hogy az britek vállalásaikat teljesítik. Úgyhogy semmiféle csökkentést nem hajtottunk végre. Júliusban ennek költem a BQ alapstratégiai tanácsán, és a pénzügyminiszterrel együtt, és úgy érzem, hogy a koordinációt nem csak ezen alapon keresztül biztosítjuk, hanem a közép-afrikai szervek, illetve közigazgatás jelenlétén keresztül is. Minden, amit teszünk, Ebben kétfrontos felépést próbálunk tehát fenntartani a BQ alapon, illetve a Kolumbia alapon keresztül is egy decentralizált, ahol egyébként egy decentralizált alkalmazást, végrehajtást alkalmazunk, ugyanakkor a közép-afrikai köztársasággal kapcsolatban BQ alapban ezzel nem megy nyilván ez a decentralizált végrehajtás, ugyanakkor a koordináció elég jól áll. Ami a befektetéseket illeti, gyakorlatilag ugyanerről van szó. Ugyanakkor amikor az állami támogatásokról, vagy a közpénzekből fizetett támogatásokból beszélünk, akkor itt különbséget kell tenni, itt nem támogatás, tehát nem segélyről beszélünk, hanem köz, könnyítjük a magánbefektetőket, a, a megtérülő magánbefektetések előfeltételét kívánjuk meg ö, megteremteni. Hogyha látjuk, hogy van egy profitábilis üzleti terv, de van valamilyen mondjuk valamilyen akadály, nem túl stabil az ország, vagy ilyen-olyan hiányságok vannak, akkor mi például garanciákkal próbáljuk a rentábilis magánbefektetéseket előmozdítani. Más nem tehetünk. Ami a Marshall tervre vonatkozó megjegyzést illeti, alapvetően Mogherini asszony is hasonlóan reagált az Európai Unió intézményei, illetve tagállamai segélyek formában 20 milliárdnyit adnak Amerikának. Hogyha ez még hozzáadjuk azt, hogy mi vagyunk az első számú közvetlen befektetők, import-export első számú partnerek, illetve mi vagyunk a, a hazaut a hazautalások szempontjából, az Európában élő migránsok hazautalása tekintetében is az SSM partner, akkor óriási források kerülnek Afrikába, Európába minden évben. Ugyanakkor persze vizsgálni kell, hogy hogyan tudunk jobban e, elérni, hogy az embereknek is jobb legyen a helyzete, hiszen mégiscsak ez a végcélunk. Hogy a tagállamok e, mennyire állnak e, rendelkezésre a Trust Fundon, az Afrika Trust Fundon keresztül elhangzott Juncker úrtól is, hogy a tagállamok befektetései nem megfelelően alakulnak, a, az Európai Unió, illetve tagállamok befizetéseinek az arányai a kettőt egymáshoz kevesebb, mint 10%-a nálunk, tehát láthatjuk, hogy a tagállamoknak valóban mélyebben a zsebükbe kell nyúlni, megpróbáljuk őket erre rávenni. Olaszország, Németország már elkezdték ezt, ők elindultak a jó úton. A programok felülvizsgálata, hát alapvetően ez a fókusz erre koncentrálunk, persze a stabilitás megtartása mellett, és mindezt az érintett partnerországokkal párbeszédben tettük, tehát nem egy irány, vagy egy oldalon döntöttük el. Az SDG, ez az a paradigma, amin belül mozgunk, beszéljük meg, hogy mi a, kérdeztük a partnerországokat, hogy mi a ti SDG tervetek, hogy ezek mennyire felelnek meg a mi fő vonalainknak vagy céljainknak a túlfogyasztáshoz, az alulfogyasztás esetében mit tehetünk. Voltak olyan országok, amelyek a együttműködésben úgy tűnik, hogy nem nagyon érdekeltek. Ott a költségvetési támogatásokat csökkentettük, és az 5%-os mozgástér értelmében olyan országokba irányítottak el, akik meg tudnak felelni, ahol van fogadókészség. A hatékonyságot hogyan bíráljuk el? Alapvetően a helyi eredmények alapján ugyanazokat a jelzőszámokat alkalmazzuk mindenütt. A költségvetési támogatások tekintetében pedig konkrét eredményekhez kötjük ezt. A trans variábl, tehát, hogy a fix, vannak a fix kivezetések, és vannak a, a, a, változtatható részlet kifizetések, például, hogy hány törvényt fogadtak el, hány kórházat építettek, hány orvost végezte az életemet. ez alapján változhat a kifizetés vagy a részlet összege a board ezt vizsgálja. Aztán van egy kvantitatív aspektus is, mennyi pénzről van szó. Ami a belső migrációt illeti, egy ideje már folyik ez a vita, van egy rövid távú cél is, van ugye ez a kapacitás építés, az érintett országok esetében This route in particular... Tudjuk, hogy ez, ez az útvonal esetében, ott Libyára gondolok, érte az útvonalra, egy radikálisan csökkent a, a, a, a migráció, alternatív útvonalak persze születnek. Főként az Európai Bizottság delegációi igen sokat tesznek, de a költségvetési támogatások esetében soha inkluzív módon is tudjuk mindezt értékelni. Amikor migrációról beszélünk, akkor soha nem verült fel az az ötlet, hogy mi e, ezt akarjuk tenni, mit gondoltok. Nem, együtt határozunk meg a célokat. Mali esetében például a, nem, a nemzeti boríték egy topapot kapott, tehát ki egészítettük ezt, mert Mali nem csak, hogy hajlandó volt, hanem képes is volt arra, hogy több pénzt használjon fel, ezért együtt úgy döntöttünk, hogy segítünk nekik nagyobb mértékben, nem feltétlenül a határkezelésben vagy a határigazgatásban, hanem más aspektusokban, például az oktatás ügyben, az egyik olyan terület ez, ahol a szegénység és a, a terrorizmus szempontjából is nagyon fontos megoldás, hogy az oktatás ügyet fejlesszük. Még egyszer mondom, tehát nem az, ez nem úgy folyik, hogy tessék, e, e, ezt kellene megtenni, ha elfogadjátok, akkor itt írjátok alá. Nem, együtt ha a módszertan keretében együtt határoztuk meg a célokat. Voltak olyan országok, ahol pedig azt javasoltuk, hogy csökkentsük a támogatást, van, aki ennek nem örül. Más országokban nem volt növekmény, miközben ezt várták. Tehát ez nem egy automatikus dolog, és nem mindenkinek tetszik, ahogy eljárunk, de szerintünk egy fair, tisztességes módszertan ez. Köszönöm. So when we, when we will get them, the, um, we were to see majd ha odérünk, akkor láthatjuk, hogy mit faragtak le a forrásaink az a következő körben, és mire maradt pénz. Most pedig Heidi Hautala kapta meg a szó. Most uh, jöhet a kérdés, amit már korábban szerettél volna feltenni. Igen, köszönöm elnézést, el kellett szaladnom, és tudom, hogy már az eszmecsere zajlott, zajlik egy ideje, de lenne egy kérdésem arra vonatkozóan, hogy hogy értékeli a légkört, az afrikai és az európai kormányok között, és a külügyi szolgálat, a bizottság között, hiszen nagyon meglepődtünk azon, hogy, hogy az EU-AU e, találkozó után pár nappal Abidjánba került ugye a csúcsálkozóra sor, semmiféle eredményekről nem kaptunk dokumentációt, nem kaptunk tájékoztatást. Mindannyian tudjuk, hogy az afrikai kormányok nem kifejezetten örültek annak, vagy vették szívesen azt, hogy beszélni kellene a civil szervezetek jelentőségéről. Úgy gondolom, hogy ez a mi politikánkban egy különös kívást képez, és számunkra létfontosságú, hogy párbeszéd folyjon a civil társadalom képviselővel, hiszen ők is nagyon komoly változásokat hozhatnak, és alakítani tudják az országok sorsát. Itt a parlamenti konferencián, amelyre sor került a találkozó keretében és több képviselőtársam, az elnökasszony Linda is részt vesz, és több parlamenti képviselő azt mondta, hogy talán abba kéne hagynunk, hogy másokat hibáztassunk, hanem a kezünkbe kell venni a felelősséget, és a mi felelősségünk az, hogy, hogy jó kormányzatok álljanak fel Afrikában is, amelyekre rábízhatják magukat a polgárok, illetve mi is. És e, jó lenne, hogyha ha erre hajlandóság mutatkozik az afrikai partnerek körében, és hogy ha ezre építeni tudnánk. Ezen kívül pedig fontos, vagy jelentős élmény volt számomra, hogy elefántcsontparti fiatalokkal is találkozhatunk, akiket hazatelepítettek Líbiából, az elfáncsolt partra telepítették vissza őket, és valóban szívszorító volt az ő történetüket e, végighallgatni, és itt csak egyetlen egy országról van szó a régióban, az a helyzet, hogy itt még ha valakinek van is hivatása, tanult valamit, nem kap munkát, nem tudja fenntartani a családját, nem tud e, megélni otthon, és ezért úgy gondolom, hogy valódi feladatunk az, hogy az afrikai országokat támogassuk abban, hogy munkahelyeket teremtsenek, és ez egy iszonyatosan nagy kihívás. Nem tudom, hogy mi is készen állunk erre, meg tudjuk ezt valósítani, természetesen támogathatjuk őket, de kérdés, hogy egyáltalán mi is készen állunk egy ilyen probléma megoldására. Köszönjük szépen! Igen, az afrikai képviselőtársainkkal tényleg szükség lenne komoly érdemi vitákra, érdemi kérdésekre, és nem csak arra, hogy egymást hibáztassuk és, és közleményeket adjunk, hanem igazi eh, eh, érdemi párbeszédre lenne szükség, és ebben mi parlamenti képviselők is és sokat tehetünk, és Abidzsánban is tulajdonképpen a város közepén egy kis buborékban tartottuk a találkozókat. Mi is egy, egy nagyon más részét láthattuk Elfácsolt partok, és a konferenciatermeken kívül az igazi nyomonegyedeket mi nem láthattuk, és nagyon nehéz helyzetben van ez az ország. Tudom, hogy a főigazgatónak el kell menni egy másik bizottságba és látogatást tesz, de akkor gyorsan még néhány kérdés. Elnézést, főigazgató úr, az ön válasza nem igazán elégített engem. Miért nem? Azért nem, mert nem ugyanaz, hogyha mi európaiak a bizottság, koordinálnak és minisztereket hívnak meg, de ugyanakkor a kormányzatok maguk nem intézményi keretek között adhok módon járnak el, csak adhok koordinációs bizottságot állítanak fel, ahol a célokat kitűzik. Ez hosszatában nem működik. Hogyan lehetne konkrét eredményeket elérni és jobban koordinálni a dolgokat? Köszönöm szépen. Én csak egy példát eh, próbáltam erre adni, hogy ha egy miniszter és részét képezi egy kormányzás bizottságnak, akkor ez lehet, hogy hozzáadott értékkel bír, de hát eh, bizonyára tudja ön is, hogy a, a például a Közép-Afrikai Köztársaság tekintetében a mi pénzügyi támogatásunkkal is létrejött egy koordinációs bizottság, és én egyetértek önnel, itt nem arra van szó, hogy mi segítsük a koordinációt, és mi koordináljunk, és hívjunk meg minisztereket, hanem nekik kell ezt a koordinációt megvalósítani. És természetesen lehet, hogy itt nem fogalmaztam elég világosan, hogy erre felhívjuk őket, de nekik kell a munkát elvégezni. Aztán ennek a csúcs a végén én én sem kaptam dokumentációt, csak arról tudok beszámolni, hogy ez az csústák az, az Európai Unió és az Afrikai Unió között. Ez egy olyan csústálkozó volt, amely jó eredményeket hozott, nem tudott mindenki részt venni, de sokan részt tudtak venni, és paradigmaváltásra várunk, és nagy változásra, de ezt nem lehet egyik napra a másikra elérni de most már érdemi viták, jó viták folytak az aktuális kérdésekről, és komolyan vették egymást a partnerek. És eh, eh, ez nem csak az omulik, hogy rögtön kézzelfogható eredmények születnek, vagy ez nem mindig valósult, mert ismerik ezt a híres projektlistát, amelyet el kellett volna fogadni a csúcs találkozón. Ez volt a nyilatkozatnak a függeléke, de ezt nem fogadtuk el ezt a listát. Azért, mert a viták eszmecserék után mindkét fél azt a következtetést vonta le, hogy még itt van tennivaló, és tenni kell még azért, hogy, hogy egy valós lista tudja megszületni arra vonatkozóan, hogy milyen projekteket kell és szükséges megvalósítani, és milyen forrásokkal. Ez, a, e, ez az előzetes lista az nem került elfogadásra. Van, amit már le is zártunk azonban, és amelyben megállapodtunk, az, az pedig, hogy minél hamarabb szükség van egy keret egyezményre, vagy bármiféle keretre a béke és a stabilitási folyamatnak a, a körvonalazására. Ez egy ilyen belső dokumentum született, és az eszmecserék a csúslálkozók keretein belül a, megmutatták, hogy ez még dolgozni kell, de mindkét esetben, ami, amiről beszéltünk, a témák, a tárgya az eszmecserének, súlyos volt, és komolyan vettük egymást, kölcsönösen elismertük a partnert, és azt, hogy szükség van változtatásokra, és lehet, hogy a légkör maga az első pillanattól fogva nem volt konszenzus, de a konszenzus az mindig úgy alakul ki, hogy, hogy vitát folytatunk, eszmecserét folytatunk, és úgy gondolom, hogy végső soron ezek az eszmecserék jó eredménnyel szároltak a végső nyilatkozatról majd a kollégák be tudnak számolni, akik ezt nyomon követték, meg fogja mindenki ezt kapni, megszületett ez a nyilatkozat, de az afrikai helyszínen kicsit a koordináció problematikus volt, nem volt tökéletes, és részekről sem, hogy a DEFCO, vagy ki az, aki koordinálja, jelen lesz első sorban ezen a csúcson, tehát mindkét oldalon későn érkeztek meg a dokumentumok, és, és, a, és nem pont a protokoll nem mindig úgy zajlott, hogy kellett volna a nagykövetekkel, küldöttségi követekkel, ez mindent ugye koordinálni kell, és hát sok idő kell ahhoz is, hogy eljussunk az érdemi kérdésekhez, például az ifjúság, a fiatalok kérd- problémáira, vagy a civil szervezetek problémáira. Ezek lehetett tartani, hogy ezek kényes és vitatott témák lesznek, de végső soron jó eredménnyel zártok ezt, és úgy gondoljuk, hogy sokkal támogatóbb légkörben váltunk el a végén. Természetesen viták folytak, mindenki ki eldöntött, hogy mit szeret, mit nem szeretne, de a fontos dolgok azok a nyilatkozatban leszükezésre kerültek, és itt, itt szó esik arról, hogy mit teszünk, vagy mit tervezünk a civil szervezetek, a helyi hatóságok, a fiatalok tekintetében, és ezek fontos eredmények. És ami a fiatal elfelcsott parti, akkor hallható volt, tehát, hogy oda eltelepítettek, vagy visszatelepítettek Líbiába a fiatalokat, ezek kapcsán szeretném elmondani, hogy valóban szégyen gyalázat, ami Liebelben szalik, és próbálunk mindent megtenni azért, hogy itt rendet teremtsük, és minél többet onnan máshova helyezzünk át. És én mindig megvédtem ezt a politikát. Néha bíráltak itt ebben a házban, és ezért és igen, a civil szervezetek is néha problémák adódnak, amikor visszatérnek akár önként, akár nem önkéntesen, migránsok Afrikába, muszáj, hogy őket támogassuk, hogyha nem, akkor nem rájuk őket, akkor a problémák csak súlyosbanni fognak, és itt a civil szervezeteknek nagy a szerepük. Nyilvánvalóan, akik visszatérnek Elfáncsontpartra, vagy akár más afrikai országokba, azt látják, hogy nincsenek lehetőségek, és ezért próbálunk segítséget nyújtani a munkahelyteremtéshez, a vállalkozások segítéséhez, vállalkozás alapítások segítéséhez. Fontos, hogy mindesetre, amikor visszaérkezek, hazaérkeznek ezekbe az országokba, akkor azonnal megfogják a kezüket, és segítsék őket, hogy a közösségek értékes tagjai lehessenek, de sokszor csalódás jelenleg még ennek a folyamatnak a vége, és igen, ez is részét képezi a mi problémáinknak, amelyeket hosszú távon meg kell oldanunk, de első körben ez, ezt a szégyenletes uh, helyzetet kell felszámolnunk Líbiában, muszáj felgyorsítani ezt, megteszünk mindent, amit csak lehet ennek érben. Köszönjük szépen, kollégák, és a következő utáni, a 9. napirendi pont pontosan erről a helyzetről fog szólni Líbiában, és akkor fogunk erről beszélni. Köszönöm szépen főigazgató úr a látogatását, ha jól tudom, tovább kell menni egy másik szakbizottságba, de talán még van egy kis ideje. Döberg asszony kapja most a bizottság rész a külügyi szolgált részéről szólt. Az Afrika csúcs nyilatkozatról is beszél majd. Tud erről most az, vagy bárki más a bizottság képviseletében? Talán először ön, és utána az EGSB. Köszönöm szépen, elnök asszony. A félidős felvizsgálat kapcsán az Európai Fejlesztési Lapnál és egy együttműködési eszköznél Világos, hogy mi a célja volt ennek, ezt is hallottuk, az, hogy egy, meg figyelembe veszük a politikai fejlődést. Ha kíván... Ne olvassa fel, kérem, ezt a közleményt, egy fontos rendi pont következik, csak ahhoz képest kiegészítéképpen, ha van bármi. Látjuk, igen. Tehát egy magyarázat. Egy dolgot szeretnék kiragadni és hangsúlyozni, hogy fontos, a párbeszéd fontossága, ami a partnerország és a delegációk között alakult ki a helyi szereplők bevonásával a programkészítés során. Tehát igyekszünk figyelemmel kísérni és támogatni a partnerek közötti párbeszédet. Ennyit szerettem volna mondani. Ami pedig a kérdését illeti, az EU csúcs dokumentumát életét. Jó. jó, kérem, akkor reagáljanak erre majd, hogyha megszületik ez a végleges dokumentum, akkor majd is szeretnénk elvégezni, és szeretnénk megkapni az eredményt. Mindjárt meglátjuk. Kedves kollégák, folytatjuk a munkát. Két fontos napirendi pont következik még. Ugyanezzel függ össze a nyolcadik napirendi pont a fejlesztési együttműködési eszköz, a humanitárius segítségnyújtási eszköz és az EDF, az Európai Fejlesztési Alap végrehajtása. Ez egy eh, deve vélemény. Ezzel igyekszünk segíteni a félidős felvizsgálatot. Két hozzászólónk érkezett a Concordtól és a Voice-tól, és itt van Enrique Guerrero, az előadó is. Kíván az előadó hozzászólni, vagy először a, a vendégek? Jó, akkor először az előadón kap szót ebben a témában, mert kevés időnk maradt és egy párbeszédet szeretnénk kialakítani. Tehát miről is van szó, szóval egy saját kezdeményezésű véleményt készítünk, hogy ez hogyan alakult, és nagyon fontos a civil társadalom bevonása ebbe a munkába. Cecil Vernon a vendégünk, a Concordot képviseli most. Talán mind a ketten a DCI-ról fognak beszélni, a másik vendégünkkel együtt, Inge Breisről, a Care International, a Voice képviseletében. Ki az, aki először szól hozzá? Vernon asszony lesz az első. Jó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm, hogy lehetőséget kapok, hogy bemutathassam a Concordot. Rendkívül fontos vitáról van szó nem csak arról van szó, hogy megnézzük az eszközöket, hogy ezek képeseket teljesíteni az elvárásokat, ez 2013 óta működik, és igazából a program készítés szempontjából is nagyon fontos ez a következő évekre nézve is, ez alapját alkotná a következő több éves pénzügyi keretnek. Nagyon gyorsan igyekszem haladni. Most már működik összefoglaltuk az impotunkat, Idén kezdtük ezt előkészíteni, ezeket az eszközöket. A legfontosabb témákra fókuszálunk. Remélem, hogy ez önöket is tájékoztatja, és egy strukturált párbeszédet tudunk majd kialakítani ezek alapján a jövőben. Először a DCI, aztán az EDF, bár az EDF egyes részeit még nem hajtották végül például idén, időnként korábban járunk, még nem tudunk következtetéseket levonni, összefoglalni, és utána pedig a jövőbeli eszközről szeretnék beszélni. A Concordnak van egy pozíciós dokumentuma, ezt röviden szeretném majd bemutatni, de a legfontosabb elveket előtte még bevezetni egy rövid időről van szó, különböző 20 nemzetközi platformot fogunk össze, 2600 szervezet a tagunk, nagy szervezetről van szó, és egyelőre elmondom, amit én szeretnék, aztán utána majd kérdéseket is szívesen megválaszoló. Amit látunk, az, hogy hogyan kívánjuk támogatni, egyértelmű a helyzet, hogy így, a CSOL programjában az eszünk részt, ez egy nagyon értékes munka, és elismerésről van szó, tehát szeretnénk az, ezeknek a szervezeteknek a munkáját elismertetni, a politikai szereplők fontosak, amikor meghatározzák a terveket, de a végrehajtás legalább annyira fontos, mint a DCI esetében. Ez egy jó program, hogy amit kialakítottak, és hogyan tudjuk a civil szervezeteket, a civil társadalmat jobban támogatni más területeken Úgy a CSZ-ok fontos szerepet játszanak abban, hogy hogyan tudunk a jövőn kialakítani támogatást az afrikai program szempontjából. Egy, egyelőre egy pályázatot hirdettek meg a cso számára. Nézzük meg az EDF-t, a jelenlegi helyzetet, egy, egy ábrát, hogy tudtuk bemutatni, és 60%-ban a CSO támogatással valósulnak meg ezek a programok, de de talán jobb lenne ezt növelni még. Politikai meg, egyezmény, megállapodás szükséges ehhez megfelelő partnerség keretében. Nem csak erről van szó, különböző szintű támogatások vannak a végrehajtás felületen. Három AKC ország nem kap támogatást, ők csak az EDF-ben keresztül kapnak támogatást ez jó lenne, hogy ha a CSZ-ok támogatása mindenhol megvalósul. Nagyon fontos, hogy a jó kormányzás szempontjából ezt megcsináljuk, és, és az EU csúcson is szeretném megjelenteni az eddig elvégzett munkát, hiszen a CSZO nagyon komoly többletértéket képes előállítani. Szerintem a konzultáció nagyon fontos, és az EU delegációkon sok múlik, mert ők tudnak konzultálni. 2011-ben született egy jelentés ezzel kapcsolatban, ott felmértük, hogy ez a tanácsadás mennyiben működik a civil szervezetek oldalán, és hallottuk az ezt, hogy volt egy konzultáció a félügyes fölvizsgálatról, de hát a, a civil szervezeteket egyelőre nem vonták be, de ezt javítani lehet még a pánafrikai programnál is. Igazából a civil társadalom szereplőit nem mondták be a programkészítésbe, és később sem és aztán volt egy konzultáció a későbbiekben, de ez egy maradt. Nagyon korlátozott a civil társadalom bevonása, a civil társadalmak, tehát a programkészítésben nem igen vesznek részt egyelőre. Aztán a horizontális elemekről van szó, amelyek mindent átövelnek. ezekről sokat beszélünk, kezdjük a gender, a, a nemek közötti egyenlőségről, valóban lépéseket kell tenni, és ezt be is kell foglalni ebben, de hogy hogyan kerül át a gyakorlatba a finanszírozásba, ezt hogyan tudjuk megvalósulni. Hát nagyon alacsony ez a költségvetés, 6%-ról beszélünk, vagyis eh, ahol ezt figyelembe veszik, ennél többet tehetnénk, hogyha megnézzük az EDF-t, készítettünk egy elemzést a nemzeti programokról kapcsolatban, szinte valamennyi esetben szóba kerül a gender, tehát a nemek közötti egyenlőség, de persze vannak célzott támogatások, mint egy 18 programban beszélnek erről, de, de nincsenek agregált adatok, stb. Tehát konkrét mutatókon mérni nem tudjuk az eredményt egyelőre. Hallottuk már korábbiaban, hogy egy topápra sor kerül majd ebben az esetben, mint egy 15 millió euró, ami jó dolog, tehát egy növelés. Ez, ez az ENSZ kiemelt kezdeményezésével is összefügg. Szeptemberben született ez meg, is üdvözöljük az eddigi plusz pénzeket, de szerintünk fontos lenne ezt még, még rajtani. Aztán a jó kormányzás, demokrácia, emberi jogok, ez egy olyan terület, hogy amit szintén nem lehet szem előtt téveszteni, a partnerországokban ezt újra és újra hangsúlyozni kell, és a civil társadalomnak megvan a szerepe ebben a kollégánkod járt a helyen, a helyszínen, és egy közös nyilatkozatban lépett fel a célok elérése érdekében. Szeretném megemlíteni jó dolog, hogy a civil társadalmak megjelennek a nyilatkozatokban, tehát sok mindent kell még elvégezni, a program készítésben jól lenne bevonni, demokráciáról sokat beszélünk természetesen, de csak a humánfejlesztési szektorban szoktunk erről beszélni, és hogyha megnézzük az EDF-t, itt is fontos lenne a jó kormányzás, a jobban odafigyelni az emberi jogokra, ez, ez fontos része a jó kormányzásnak, ezt tudatosítani kell. Egy további pont, a fiatalok témája, ez szintén fontos, előtérbe került, ezt üdvözöljük is, ez mindig jó, de az érdekelne bennünket, hogy mennyire hatékonyan tudták ezt megcsinálni, mennyire hatásosan, hogyan lehet bevonni a fiatalokat, a fiatalok szervezeteit már az kialakítás során, a, és későbbiekben persze a monitorral, monitoring során is, de hát eleve kérdés az, hogy hogyan tudjuk ezt a monitorozást elvégezni a fiatalok bevonásáról, hogyha a szociális befogadás, társadalmi befogadásról van szó, hát vegyes kép alakult ki ebben, ami az Európai Bizottság éves jelentését illeti. 2015-ben született meg az első 21 százalékról beszélünk, de nem világos, hogyha megnézzük a nemzeti programokat, itt az indikatív programokban ezt nem látjuk, tehát ha megpróbáljuk ezt összefoglalni, konkretizálni, akkor ezt a benchmarkot csak 14% teljesít, és ugyanez vonatkozik a klímaváltozásra is, tehát fontos lenne, és az Európai Parlament ennek az élére tulajdonképpen ennek a benchmarkingnak, hogyan ö, tudják ezt összességében képviselni, nem csak egy évre. Például a klímaváltozásról ugyanezt beszélhetnénk meg. És ö, új paradigma ö, a fenntartható fejlesztési célok kapcsán ez egy fontos megközelítés, de hát ennek az ellenőrzését is meg kell oldani, de a végrehajtásban nem látjuk. Itt vannak a globális kihívások, és természetesen a különböző területekben együtt szeretnék válaszolni, de ezt egyáltalán nem tudjuk mérni. Itt mindenképpen többet lehetne tenni. Végül pedig a vegyes finanszírozásról mm, hát nem annyira új ez az ötlet sem, hogy alapvetően Concordként szeretik emlékeztetni arra, hogy ez ne az eredeti célok kárára menjen. Tehát onnan nem szabad pénzeket elvonni, ez nem lehet cél semmiképpen. Úgy gondolom, hogy ez egy fontos cél, és egyszerűen be kell mutatni, hogy hol tudunk tényleg többletértéket előállítani. És ez egy nagy kérdés még számunkra is, mert nem látjuk az eredményt, és hogyha már vegyes finanszírozásról beszélünk, akkor tényleg, akkor különböző programokban ezt hogyan tudjuk megjeleníteni, ez a kérdés és szerintem utólagos értékelésre szükség van mindenképpen, hogy mi sikerült, és a minden mechanizmusban fontos ez a vegyes finanszírozás, és, de ehhez standardekre is szükség van, a fenntarthatóság, környezet, emberi jogok, stb. Ezeket mindenhol mérni kell ami pedig az Addis Abebai cselekvési tervet illeti. Persze tudjuk, a magánszektort jobban be kell vonni, itt lépéseket kell tenni, de nem csak erről van szó a fejlesztési együttműködésben, hanem ezt csak akkor tudjuk komolyan venni, hogyha a program tényleg egyértelműen tisztázza a központi célokat. Civil társadalomként itt stratégiailag elkötelezettek vagyunk, és biztosítani kell a végrehajtásban a beleszólást is. Úgy gondolom, hogy az embereknek szükségük van ránk a programok során. Végül pedig nagyon konkrétan öt ilyen alapunk van, EU alapunk van a végrehajtáshoz, de és értjük, hogy miért hozták létre ezeket az alapokat, a migráció, stb., de azért összességében el kell, hogy mondjuk, hogy vannak aggájaink, és bizonyos garanciákat be kell vezetni szerintem. Az egyik mindenképpen az, hogy az a belső EU politikai agendájából nem, tehát nem szabad levezetni, itt igazából a szegénység elleni küzdelemről kell beszélnünk, szerintem a helyszínen, és hosszú távú célok érdekében kell ezeket alkalmazni. Nem szabad párhuzamos kapacitásokat felépíteni a meglévő programok mellé, és végül, ami nagyon fontos, a transzparencia hiánya problémát jelenthet az egész folyamat során Mm, igen, tehát a monitoring, vagy a létrehozás során, vagy a monitoring során azt tudjuk, hogy ezek rugalmas eszközök, de a határidők nem mm, annyira pontosak. Ez lenne most egy dióhéjben, amit bevezetésképpen szerettem elmondani, hogyan látjuk mi a félidős felvizsgálatot, de e, még egy-két percre szeretnék kitérni a legfontosabb elvekre, hogy merre mozdulunk el a következő pénzügyi keret kapcsán. E, nem, van egy hosszabb e, pozíciós dokumentumunk, amit majd elküldünk, de amit általában erről gondolunk, azt szeretném elmondani a mai napon, amikor a következő fejlesztési operatív eszközökről beszélünk. A költségvetés természetesen fontos számunkra, amikor ezt kialakítjuk, de mindenképpen hosszú távú célokat kéne meghatározni, és az EU a nemzetközi közeltségvállalója, az Agenda 2030, stb. ezek mellett ki kell tartani, és a több éves pénzügyi keretben ezt figyelembe kell venni. A, seg- a támogatások, a segítségnyújtás kapcsán tisztázni kell, hogy mi az, amit a fejlesztési eszközöknek biztosítaniuk kell, és ki, ki, kinek kell ezt hozzáférhetővé tenni, ezt ilyen elvi alapon kell meghatározni. Az összes eszköz természetesen az Európai Parlament ellenőrzi, ami a finanszírozást illeti, az reméljük, hogy növekedésre kerül sor, értjük a, az összefüggéseket, mi amellett szállunk sikra, hogy növekedjék a költségvetés, bár látjuk a nehézségeket, és vannak közös céljaink, és a legfej, legkevésbé fejlett országokban is fokozni kell a jelenlétünket, hiszen ezek nagyon sérülékenyek. Ezekre kell fókuszálni, legalábbis a finanszírozás tekintetében. Nagyon gyors leszek az EDF ügyében úgy gondolom, hogy az előfeltételeket teljesíteni kell, és látjuk, hogy a költségvetés talán nem növekszik, a kötelezettségvállalásokat ezek során ezeket figyelembe kell venni, aztán a többi elvet tekintve, aztán megvannak a benchmarkok, a fejlesztése, a humán fejlesztés a klíma előnyök, itt is egy növekedésre számíthatunk, a nemek közötti egyenlőség, és célzott fellépésekre van szükség ebben az esetben és a civil társadalom, mit már elmondtuk, a többi programot, programot figyelembe kell venni, és ez a fejlesztés egy nagyon fontos szerephez jut. Úgy gondolom, hogy célzott finanszírozásra van szükség, és közös tervezésre a tagállamokkal. Az egyik kérdés az a rugalmasság és a meg és a kiszámíthatóság, ezeknek egy egyesére van szükség erről kapunk még lehetőséget, hogy jövő program tökéletes. Köszönöm szépen. A jelenlegi programról beszélünk, ezt értékeljük. A mostani programban a problémákról beszélünk. És eh, erre majd visszatérünk meg a jövőri programokra. De most pedig Inge Breeze a Voice-ot képviseli egy humanit- a humanitárius szervezetek nevében van jelen. Köszönöm szépen. Thank you very much for the invitation to speak here today. Köszönöm a meghívást, köszönöm, hogy itt lehetek a Voice nevében ma önök között. Először is lássuk a hát. Instrument has been set up as a direct ez alapvetően a Lisszaboni szerződés következményeképpen jött létre a humanitárius segély műveleteket a nemzetközi jognak megfelelően kell végrehajtani, illetve a semlegesség, a függetlenség és a diszkriminációmentesség fér részrehajlás nélkül. A humanitárius eszköz teljesítménye az első, amiről beszélek, hogyan lehet javítani, illetve a humanitárius szempontok. Kezdeném az első elemmel. A humanitárius segélyeszköz hogyan teljesített? Például a humanitárius világ csúcs találkozón beszélünk arról, hogy eh, hogy tudunk javítani, mi nem működik. Gyakran elfelejtjük megemlíteni azt, hogy mi az, ami működik. Ezzel kezdeném. Az ECO-ban és a humanitárius segély eszközben mi a legfontosabb? Először is a nemzetközi humanitárius törvények tiszteletben tartása, illetve a szükség alapú eh, döntéshozatal. Ez a legfontosabbak. Ezek alapvetően eltérnek abban a tagállamoktól, hogy azok politikai jellegűbbek. Az ECHO-nak egy igazi hozzáadott értéke ez, főként válsághelyzetben. A független döntéshozattal fontos, hogy a következő több és pénzügyi is független maradjon ez az eszköz egyértelmű szakpolitikai kereten belül állapítják meg a kiadásokat ennek a tizedik évfordulóját ünnepeltük, pont itt a parlament falai között nem olyan régen, ahogy azt az illetékes biztos is mondta, az európai konszenzus külön pont a humanitárius munka számára nem csak a bürokratikus dokumentumok a fontosak, ez alapján kell eljárni. Az európai humanitárius segély nem egy válságkezelési eszköz, és fontos hogy az in-but-out megközelítést köz, kövessük a két idézetnek vége. Az ECO emellett a második legnagyobb donor világszerte a felőforrások tekintetében globális lefedettséggel rendelkezünk, például gender emergency, oktatási sürgős esetek, nyilván itt is hozzáadott értéke van. Egy fontos aspektus az, hogy vannak helyi szakértőink világszerte, jól ismerjük a helyi viszonyokat, ezért ismerik ők a viszonyokat, ezért a partnerekénken, kont, helyi kontakt személyeken keresztül valóban nyitott párbeszédet tudunk, illetve olyan partneri viszonyt tudunk teremteni, ami általában a donorok esetében nem mindennapi. Ez igaz egyébként ugyanitt Brüsszel Brüsszelben is, arra az FPA Watch Groupban is működik ez, ez valóban különleges és értékes. És végül, de nem utolsó sárban a humanitárius eszköz rugalmasabb, mint sok más eszköz. Ez lehetővé teszi, hogy a válságokra, a változó körülményekre gyorsan reagáljunk. Miért lehetséges ez? Azért, mert kivételeket kapunk a pénzügyi szabályok alól. Bizonyos jól meghatározott esetekben. Ez a rugalmasság, amely kapcsolatban a parlament állandóan kérdéseket tesz fel az Európai Bizottságnak. Vannak komoly kikötések. A rugalmasság ahhoz kell, hogy elérjük az embereket helyben, a humanitárius segényújtásban áthidaljuk a hiányosságokat. Azt viszont nem támogatjuk, hogy nagyobb legyen a rugalmasság a változó politikai prioritások kiszolgálása érdekében. Ezért fontos, hogy a parlament újra feltegye a kérdést magának, kinek, minek az érdekeit szolgálja az, az adott rugalmasság. Minden szép és jó, nyilván nem. Amiatt aggódunk például, hogy az EU humanitárius segély tekintetében a a Szíria, Törökország kapják a legtöbb pénzt, ami elvonja a figyelmet a világ többi részétől. Főként Törökország esetben a tagállami megpánitkozott pénzekről beszélünk. Afrikában óriásiak az igények, mégis ide kevesebb jut. Ezért azt javasoljuk, mert az emberek elkezdték megkérdőjelezni, hogy az ECO jól működik-e, tehát, és lapozok, úgy azt javasolnánk, hogy az ECO kiadásainak nagyobb részét költsük humanitárius segélyekre, és fontos, hogy az ECO ezeken a területeken legyen aktív, ahol a tagállamok nem tudnak felépni. A másik pedig az elhúzódó válságok esetében több éves finanszírozásra van szükség, ez az EU Resilience kommunikációban is megemlítésre került, 20%-át a finanszírozásnak a több éves alapon kívánjuk elköteni, ugyanakkor ezt nagyon nehezen tudjuk végrehajtani egy gyakorlatban. Ez a vállalás nagyon válthat, nehezen váltható át gyakorlati tettekre. Három éves tervezés van, éves eh, költségvetésekkel, és ahol lehet a helyzet változásához igazítva a pénzeket ahogy ezt más dolgok is teszik, remélhetőleg nekünk is menni fog. Ugyanakkor a upwards accountability a donor felé, eh, ez nem tudom mennyire szolgálja a hatékonyságot. A hatékonyság fontos, ez tagadhatatlan, hiszen óriásiak az igények, és mégiscsak adó fizetői pénzről van szó, de az átláthatóság ról kellene, hogy szóljon ez igazából, hogy valóban az adó forintokat jól költjük el. Nem szabad, hogy ez fontosabbá váljon, mint a valódi felépés, illetve az érintettek irányába történő elszámolás, hiszen itt az emberek méltóságáról, élethalál kérdésekről van szó, és azt hiszem, hogy néha, mint hogyha megborulna ez az egyensúly vannak jóval kiegyensúlyozottabb és eh, inspirálóbb módja annak, hogy ezt a célt megvalósítsuk, mint hogy azt Hollandia tesz. Szerintünk a hatékonyságot az egyszerűsítés szolgálná, a szabályok harmonizációja, amely a humanitárius partnerekre is vonatkozna. A bizottságok és a tagállamok a bizottság és a tagállamok többször vállalták már ezt, és azt hiszem, hogy a pénzügyi rendelet értelmében megvan az esély arra, hogy ezt valóságá váltsuk. Az utolsó aspektus, amiről beszélnünk kell, azt kérték, hogy a magát a szabályozást mennyire kellene megváltoztatni. 96-os maga rendelet, az egyik legrégebbi a bizottságban, igen, de csak azért akkor kellene megváltoztatni, hogyha nem látná már el a feladatát. De hát ez nem így van, mert lehetővé teszi, hogy innovatív módon a változó körülményekre reagálva lépjünk fel. Úgy érezzük, hogy a World Humanitarian Summit-on vállaltakat figyelembe kövessek, és az ECO egyébként a 2012 és 16 közötti programozási időszakra vonatkozó tanulmány, megrendelt tanulmány eredményét is becsatornáztuk ebbe, és örülünk annak, hogy a parlament a vállalásokat segít végrehajtani, anélkül, hogy a rendeleten változtatnánk. Tehát dióhéjban, és újra lapozok, három kérdésben szeretném, ha támogatnának benneket. Először is egy külön humanitárius segélynyújtási eszköz maradjon meg a következő többi éves pénzügyi tervben, olyan költségvetéssel, amely megfelel az ambícióinknak ezen a téren, másodszorban, hogy a pénzügyi rendelet kapcsán támogassanak bennünket a tárgyalásokban annak érdekében, hogy megkapjuk a pénzügyi szabályok alól a felmentéseket, illetve végül, de nem utolsóban a következő partnerségi megállapodás az ECO és a civil szervezetek között fontos, hogy globális szinten legyen ez a vállalás, és a gyakorlatban is megjelenjen. Köszönöm, hogy felolvashattam a hozzászólásomat. Thank you very much. I'm gonna... Uh, Köszönöm szépen. Uh, Erike Guerrero-nak adom meg a szót, aztán Schaffhauser úrnak lesz egy gyors kérdése, de tényleg gyorsan, mert a Libia témával kell folytatnunk. Enrique, kollégák, most először beszélünk erről, majd visszatérünk erre, ha Enrique megírta a jelentését, és aztán itt lesznek majd a célszerzők. Nem kell most órákig beszélni erről, Enrique. Igen, köszönöm szépen a lehetőséget. Mielőtt rátérnék a mondani valómra, három általános dolgot hadd mondjak el. Mindenek előtt ahogy az világos a napirendből is kiderül, dokumentumok nélkül eszmecseréről van szó, mert a DEVE szakbizottsága közelmúltban úgy döntött, hogy a három eszköz kapcsán egy végrehajtást vizsgáló jelentést készít, és még inkább a közeljövőben én megkaptam ezt a témát előadóként. Amit az imént mondott Manservízi úr, erre hadd emlékeztessek mindenkit, jövő év májusában nyújtja be az Európai Bizottság a többéves pénzügyi keletre vonatkozó javaslatát, és az új MFF-en belül Desde que lo presente la megjelennek a következő eszközök, de akkor az Európai Bizottság begyújtja ezt a tervét, akkor majd lesz időnk bőven arra, hogy a bizottság javaslatát véleményezzük, hiszen a legjobb forgatókönyv szerint is a pénzügyi terv, tehát ideges esetben is a Brexit környékén kerül elfogadásra az MFF is. 2019 tavaszáról van tehát szó, ne tévedjünk, legyen félretés ez ügyben, és nagyon valószínű, hogy az MFF végső elfogadására már az újonnan felállt Európai Parlament kap felhatalmazást. Tehát lesz bőven időnk arra, hogy ezen gondolkodjunk. A harmadik megjegyzésem. Ez egy végrehajtási jelentés, ahogy a neve is jól mutatja. Mit is jelent ez? Alapvetően azt vizsgáljuk, hogy a célokat, a prioritásokat a különböző eszközökben lefektetett ilyen célokat az elfogadásukkor, illetve azt követő hogyan sikerült átütetni a gyakorlatba. A parlamenti szabályok értelmében egy saját kezdeményezésű jelentésen keresztül kerül sor mindenre. És hát a máig megszületett végrehajtási jelentések alapvetően jogszabály javaslatokról készültek, hogy ezeket hogyan ültették át a következő orsz- különböző országokba, hogyan valósították meg ezeket a gyakorlatban. Hogyha 2009 és 14 közötti éveket vizsgáljuk, akkor 23 ilyen végrehajtási jelentés került elfogadásra, mindegyik jogalkotási megközelítést alkalmazott, és igazából egyik sem kapcsolódott, sem a DEVE, e, sem az AFET szakbizottságok munkájához. Tehát most először van dolgunk ilyen feladattal, vagy ilyen dosszéval. Tehát el kell végeznünk ezt az elemzést a tények, az adatok, a bizonyítékok alapján. Ez majd lehetővé teszi számunkra, hogy megvizsgáljuk, hogy valóban a céloknak, prioritásoknak, indikátoroknak, kritériumoknak eleget teszünk mindazoknak, amelyeket elfogadtak akkor, amikor az eszközöket magukat elfogadták. Remélhetőleg ennek következtében egy három dolgot tudunk majd megítélni. Hogyan működött mindez, mik voltak az erős és gyenge pontok, mik voltak az esetleges kudarcok, milyen következtetéseket vonhatunk le mindenből, mit tanulhatunk, ha úgy tetszik mindenből, mi ilyen, ennek alapján milyen javaslatokat tettünk a jövőre tekintve, illetve hogyan tudjuk azt biztosítani, hogy a jövőben eh, javítsunk a helyzeten és elérjük a céljainkat. Ebben a szakbizottságban a határidőkkel általában van egy problémánk. Ezt elmondom minden árnyék előadónak, itt, itt ülő kollégáknak. Akkor lássuk, hogy pontosan mi a menetrend, mik a határidők. a, dönthetünk volna úgy, hogy azután készítjük a jelentésünket, hogy a bizottság májusban benyújtja a konkrét javaslatát. Ez nem lett volna jó ötlet. Mert a mi jelentésünkben le kell vonni olyan következtetéseket, amely remélhetőleg az Európai Bizottság javaslatát is majd befolyásolja, és ez várható májusra. Nem lett volna jó ötlet azért sem, mert a külügyi bizottság absurdo que ellos lo hicieran antes de que la comisión abszurd lett volna, hogyha a bizottság javaslata előtt ezt megtesszük, és utána ezt e, számon kérjük rajtuk. Tehát áprilisra, legkésőbb áprilisra kell a bizottságnak kell elfogadnia az álláspontját, és aztán kell egy olyan dokumentumnak elkészülni, amelyet aztán még ugye minden nyelvre is le kell fordítani. Az Európai Parlament kutató szolgálatát arra kértem, hogy a már korábban elvégzett elemzéseket bocsáss források a rendelkezésünkre, például amikre Manszer Vizi úr is utalt, illetve a humanitárius eszközzel kapcsolatos konkrét jelentésekre. Az Európai Bizottság ugyanis ez, ebben a témában nem készített jelentést illetve minden olyan dokumentumot és dosszét, amely ebben a témában Eh, készült. Tehát, röviden. han funcionado estos tres Alapvetően azt kell elemeznünk, hogy a három eszköz hogyan működött, milyen mértékben hoztak az Európai Uniónak bármiféle hozzáadott értéket, hogyan befolyásolták az együttműködési politikát, tetti, hatékonyabbá, fenntarthatóbbá tették-e, illetve hogy a humanitárius segítségnyújtás a megfelelő eszközök értelmében elérte-e a kívánt célokat, gondolok itt a különböző vásokra. Ez alapvetően mindannyiunk kezében van. Nem csak én ügyem, nem csak az én felelősségem, általános jellegű javaslatokat kell tennünk az Európai Bizottságnak annak érdekében, hogy a következő pénzügyi tervre vonatkozó javaslataikba ezt be tudják építeni. arról beszélünk, hogy mik, ö, alapvetően már megbeszéltük az, az álláspontunkat, és hát elég sok az átfedés ö, a véleményeink között. Ugyanakkor eléggé szorít minket az idő, mondtam, hogy május a legvége a folyamatnak. Ez nem jelenti ugyanakkor azt, hogy május után nekünk már nem lesz szavunk, hiszen a többi vős pénzügyi tervről a tárgyalások legalább egy évig tartanak majd, és hát lesz bőven időnk arra, hogy véleményt nyilvánítsunk. Tehát nem kell mindent bele sűríteni ebbe a belegyömöszölni ebbe a jelentésbe. Az alapelveket, a fő megközelítésünket kell itt felvázolni a humanitárius politika terén. Az együttműködés elengedhetetlen azt hiszem, hogy ehhez kétség sem férhet, hiszen ez alapvetően határozza meg a következő 7 évre az Európai Unió politikáját. Köszönjük, Enrique. Igen, a jövőbeni programokat is megvizsgáljuk, hogyha ezekre vonatkozó javaslatok beérkeznek, de jó lenne tényleg, ahogy mondtad, hogyha az MFF-ről való gondolkodást már most is tudnánk befolyásolni. Schaffhausen úrnak volt egy kérdése, aki most ugye nem figyel, de Líbiáról még beszélnünk kell, van egy különleges meghívottunk is, sürgős a kérdés a Safhajzonról, vagy nem tudjuk megvárni a vitát? Tényleg csak villámgyorsan, elnök asszony, azzal kapcsolatban, amit hallottam, én, nekem nincs bajom a civil szervezetekkel, 25 éven eh, keresztül aktív részese voltam ennek a folyamatnak. Az átláthatóság és a nyomon követhetőség a pénzek kapcsán. Erről a kettőről beszélt. A gender politika eh, esetében például a hatékonyság, igen, az is fontos, illetve a kormányzati támogatások során is fontosnak tartom a nyomon követhetőséget. Az á, a jogállamiság eh, kapcsán sem jog, sem állam nincs. Sok ilyen országban a komoly pénzeket folyosítunk. Nagyon röviden egy Észak-Afrikában egy távonakkal beszéltem. Volt egy, az, az rendben van, hogy a hadsereg fele férfi, fele nő, de fegyverük nincsen. A, a ruandaiak pedig csak férfiak, mindenkinek két fegyvere van. Tehát az államot nem akarjuk tönkretenni, hiszen állam nélkül nincsen fejlesztés. Figyelembe kell venni, hogy a közép-afrikai kormány, tudom, hogy a civil szervezetek át akarják venni az állam helyét, szerintem, hogyha az állammal nem működünk együtt, akkor nem járhatunk sikerre, főként Afrikában az államot újra kell építeni, nem leépíteni. Jó, azt hiszem, hogy ez nem kérdés volt, választ nem várunk erre. DG, Ekos DigiDeco nevében maximum egy percet tudok adni, ha van valami hozzáfűzni valójuk. Egy pár hónap múlva készül majd jelentés. Tényleg, hogyha valami konkrét hozzáfűzni valójuk van, de tényleg csak maximum egy percben egy hosszú nyilatkozatot nem tudok elfogadni. Cordero from DigiDevco first. DigiDevco-tól. Uh, Köszönöm szépen, elnök asszony, nagyon rövid leszek, nincs más hozzáfőzni valunk ezen szakaszában a helyzetnek. Igen, nagyon érdekes az, amit már említett a főigazgatóm, hogy, hogy a végrehajtásra milyen hatással vannak, a, a, a, a civil szervezetek, a, és ez a következő években hol fog alakulni, és érdekes az ő hozzájárulásuk az eszközök ez A jelentés év végére készül majd el valamennyi eszközt félidős felvizsgálatnak vegyük alá fejlesztési együttműködési eszköz, az Európai Fejlesztési Alapot és bizottsági szolgálatok nyilatkozatai fogják kiegészíteni ezt az értékelést. Igen, köszönjük, ez nagyon hasznos lesz. Köszönjük. Kim Éling úr talán És hozzá kíván szólni. Igen, köszönöm szépen, elnök asszony, rendkívül röviden a humanitáros segítségnyújtási eszköz kapcsán csak szeretném megemlíteni, hogy az előttem szólókhoz és Gerérov képviselő úrhoz ez kapcsolódva, igen, bizonyíték alapú, átfogó um, értékelések kerül sor a humanitáros segítségnyújtási eszköz tekintetében független szakértő csoportok, végzik ezt, és január végére fog az asztalra kerülni mindenki számára a végső jelentés, és mi is várjuk a párbeszédet ezzel kapcsolatban, illetve az addig is, a következő hónapokban, hogy ki minél bővebb legyen a merítésének a jelentésnek. Köszönjük szépen, a, igen, és a párbeszéd folytatását mi is üdvözöljük. Most pedig tényleg szeretnék köszönetet mondani a két előadónak folytatni fogjuk ezt a párbeszédet, a következő 18 hónap kívül e, e, sűrű programot kínál az Európai Parlament számára, folytatjuk a párbeszédet, ezzel pedig lezárom a 8. napi rendi pontot. Okay, colleagues, we're move... Kedves kollégák, akkor következik a 9. naprendi pont rendkívül fontos téma a humanitárius helyzet Líbiában. Abidjánban múlt héten az Afrika-EU csúcslálkozón ez komoly vitákat eh, szított, akik ott voltak, Kostel úr, az UNHCR földközi tenger középső részén átvezető útvonalra foglalkozó külön megbizottja foglalkozik ezzel a témával, és a képviselőtársak, hogy már említették, találkoztak olyan fiatalokkal, akiket Líbiából visszatelepítettek az elefántcsontpad köztességbe, és ők is beszámoltak az ottani tapasztalataikról, hogy milyen a helyzet Líbiában, illetve hogy mi várt őket otthon, elefántcsontparton, és nagyon aggályosnak tartjuk ezt a helyzetet, és a CNN, BBC beszámolóit, híradásait is láthattuk az emberi jogok megsértéséről, és nagyon aggályosnak tartjuk a helyzetet, és nagyon örülünk, hogy az UNHCR eh, a menekültügyi főbiztosság főbiztosa elítélte ezt a helyzetet, és nyilatkozatot tett ezzel kapcsolatban, és úgy tűnik, hogy a civil szervezetek, segélyszervezetek sem tettek eddig semmit azért, hogy csökkentsék a szenvedését az ott ragadt migránsoknak, és most várjuk, hogy Kostel úr, a külön megbízott szőjön erről nekünk. Köszönöm szépen, elnök asszony, szép jó napot kívánok mindenkinek. Nem lesz könnyű egy rövid hozzászólásokban, képtelenség és egy rövid hozzászólásban valamennyi aspektusát lefedni a libiai helyzetnek, de engedjék meg, hogy néhány észrevételemet mégiscsak megosztam önökkel és a humanitárius segélyszervezetek ehm, szerepéről szeretnék beszélni. Vannak migránsok és menekültek is Líbiában. Ezt muszáj a statisztikák vizsgálata során figyelme követnünk, hogy hogyan is állnak ezek a számok. Van a 65 százaléka a líbiai eh, migránsoknak még nem, már el is érte a, az úti célját, nagyon csalogató az az ország, sokan azért mennek oda, hogy azért menjenek oda, de hogy hányan vannak ott egész pontosan, akik kívülről elkezdtek az országban, akik 700 ezerről beszélnek, mások 1 millióról, és 300 ezerről is szól, a, a migrációs világszervezet száma, attól függ, hogy hogyan regisztrálják ezeket. 403 ezer menekültről beszélhetünk, Szíriából, Palesztinából, néhány afrikai, kelet-afrikai országból, Szomáliából, Eritreából érkező, eh, illetve Etiópiából, Szudánból és érkezek menekültek Líbiában. Fontos azt is azt is megemlíteni, hogy az eredeti menekültügyi egyezményt nem ratifikálta, egy későbbit igen, de hát, hogy nem tudják, végrehajtják, pedig igenis ez is kötelezettségeket ró Líbiára. Jelenleg rendkívül nehéz a helyzet, nem szabad megfelelkezünk a líbiaiakról magukról is, hiszen őket is érint még a, líbiai konfliktus miatt nagyon sokan maguk is el kellett, hogy hagyják az otthonukat, és nekik is segítsen kell nyújtanunk nekik a helyi hatóságok segítségével, a helyi közösségekből, hogy visszatérhessenek a, a városukba, a falvaikba, honnan el kellett menekülni. A, 43 ezer táborokon kívül élő menekült, vagy befogadó államokon lévén kívül kb. 200 ezer menekült, vagy migráns él különböző uh, idegenrendészeti fogdában, és különböző milíciák tartják ellenőrzésük alatt ezeket a fogdákat, táborokat, és és egyfelől a, az egységkormány által ellenőrzett területeken, és vannak ilyen fogdák és táborok, de azon kívül is ezért nehéz átlátni a számokat és a helyzetet. És ezen kívül ugye rengetegen vannak, akik Líbiából tovább indulnának Európába, és általában majdnem mindenki úgy véli, hogy 100%-uk gazdasági migráns, de 74%-uk a kelet-afrikai országokból érkezik és tovább utazik Európába, ahol valamilyen fajta védelemben részesül. 24% a, a, a nyugat-afrikából érkező migránsoknak az aránya, ők nem feltétlenül háborús övezetekből, menekülnek el vagy humanitárius válság miatt, hanem más nehéz helyzet sarkajukat arra, hogy elhagyják azokat, és Líbián keresztül Európába induljanak. És, és sokan eh, hibáztatják a, az Európai Uniót is, hogy miért támogatjuk ezt a migráns áramlatot, de nem tudunk mit tenni, Líbiának nincsenek meg a forrásai, hogy kezelje ezt a helyzetet, mindent meg kell tennünk azért, hogy megmentsünk minél többeket, életeket mentsünk. Nagyon nehéz egyetlen eljutni egyébként ezekbe a táborokba, fogdákban. Itt valóban testőrökre van szükség rengeteg kormányhivatalnak, milicista, katona van ilyenkor körülöttünk nehéz érdemi párbeszédet folytatni, az illetékesekhez eljutni, és nagyon óvatosan kell kérdéseket feltenni, mert különben lehet, hogy bekeverjük magunkat, vagy soha többet nem mehetünk oda-vissza de sokan mégis azt szeretnék, hogy menjünk oda, mert szeretnék, hogyha tanúi lennénk annak, hogy mi zajlik ott. Valóban nagyon nehéz telt a helyzet, nem csak Líbiában működünk ilyen kritikus, drámai körülmények között. Itt nagyon súlyos erkölcsi döntéseket is kell meghoznunk, de mégis sok sikerül valamiféle előrelépést elérni a, a kormányzat, a, sikerült talán megállapodásra jutunk, Tripoliban most már be kívánnak zárni néhány fogdát, és elengedik a az ott fogvatartottakat, és civil szervezetek is kapnak alapvető támogatást ahhoz, hogy segítsék azokat, akik elhagyják ezeket a táborokat. Nigerbe kerül a menekülteknek a nagy része, ők tehát nem líbiai polgárokat, hanem Líbiában tartózkodó menekülteknek az áttelepítésére vállalta a kötelezettséget, és decemberben erre még sor kerül, de nagyon nehéz, hogy háború, háború a börtönből kihozzuk ezeket a személyeket, és más országba áttelepítsük őket. A szabicsani találkozón, csúcson megpróbáltuk elérni azt, hogy felgyorsítsuk a Líbiában tartózkodó menekültek evakuálását, de hát uh, itt azért vannak komoly korlátok. Mi csak hét nemzetiségű tudunk együtt működni, irakiakat, szíriakat, palesztinakat, szomáliaiakat, eritreaiakat, etiópiokat, bizonyos törzsekből származó etiópokat, és a Darfuri térségből származó szudániakat lehet menekültként áttelepíteni de vannak itt eh, Máliból menekülő, Boko Haram elől Nigériában menekülők is, de őket nem tudjuk ezekbe az eltelepítési programokba bevonni, és itt fontos természetesen, hogy megfelelően azonosítsák azokat, akik egyáltalán részt vehetnek ezekben az eltelepítési programokban. Azok, akik más eh, nehéz körülmények közül, vagy akár humanitárius válsághelyzetben menekülnek, sajnos nem esnek ez alá a program alá, és mi ott támogatjuk a visszatérítést, ahol nincs más megoldás. Minden uniós tagállamot arra buzdítunk, és a nemzetközi közösség más tagjait is, hogy segítsék ezt, és vegyenek részt az evakuálásban. Nigerbe történő evakuáció csak akkor működik, hogyha szolidárisak vagyunk, és és őket is segítjük abban, hogy hogy kezeljék ezt a helyzetet, hiszen az odaérkezők is támogatni kell. Nem csak oda kívánjuk evakuálni a menekülteket, Olaszország úgy tűnik, hogy már is segíteni kívánja Nigert a befogadásban, és akkor így az evakuálás, ez az áttelepítési program tud működni. Ahogyan hallhatták, nehézségek ütközik a tengeri mentés is. 12 partaszállási pont található Líbia partjain. Itt nagyon gyors segítséget tudunk nekik nyújtani, mielőtt az idegenrendészeti fogdákba kerülnek, nincs regisztráció, semmiféle nyilvántatás nincs, éppen ezért nagyon nehéz az egyedi eseteket nyomon követni. Néhány percig találkozunk ezekkel a személyekkel a partaszállási pontokon, és aztán később három héttel később általában újra találkozunk ezekkel a személyekkel az olasz partoknál. Az, az, az idegenrendészeti fogdákat elhagyják, és újra útra kelnek, és az ENSZ főtitkára is erről számolt be a legutóbbi bétülésen, hogy itt a, még sokat kell tenni, hogy a csempészeket feltartsuk az Európai Uniónak, az Afrikai Uniónak. Ez a célja, hogy a líbiai idegenrédeszteti fogdákat körítsük, de hát ne legyenek illúzióink, azonnal újra és újra fel fogják tölteni ezeket a fogdákat, tehát nem vagyok biztos benne, hogy ez a megfelelő és célra vezető taktika. Mindenesetre óriási felborodás követte a CNN által készített beszámolót arról, hogy tulajdonképpen rabszolga sorba kényszerítik a migránsokat, a menekülteket Líbiában. Más médiumokban is megjelentek erről beszámolák. De az el kell mondani azt is, hogy nem csak Líbiára korlátozódik ez. A Kadhafi rezsim a idején is hallhattuk a, ezeket a történeteket az Egyiptomban, Tunéziában menelőkülöktől, és ez nem új helyzet, és nem csak Líbiában történik, de mit tehetünk? azokon a területeken, amelyekhez nincs hozzáférésünk, nagyon nehéz segítséget nyújtani, nincs nagy reményünk, hogy itt sokat eltünk, de reméljük, hogy a nemzetközi közösség felülvizsgálja a libiai béketervet, és segíti majd azt, hogy Líbiában újra jogállam alakuljon ki, hiszen jelenleg büntetlenül működnek a csempészbandák, és addig, amíg büntetlenül működhetnek, addig az embercsempészet továbbra is folytatódni fog. És hát tulajdonképpen itt akkor le is zárnám, és ha vannak kérdések, akkor állok elébe. Tisztázhatnánk egyet, mielőtt szót adok, az imónak többet kéne tenni, tehát itt munka, kint van a telepen az IMO, hogy egyértsük, mit tesznek, osszuk el a szerepeket, Nigerrel kapcsolatban a kötelezettségvállalások. Itt az európai országoknak át kéne venniük embereket a központokból. Abidjanban volt egy ilyen értelmű megállapodás. De most megint a származási országba viszünk vissza embereket önkéntes alapon ezt mind, már több mint egy éve ilyen módon járunk el az Abidjani csúcs. Ez még erősítette ezt a folyamatot, hogy visszatérjenek a hazájukba, hogyha az emberek természetesen emberhez méltó körülményeknek megfelelően. Talán a CNN dokumentációja is arra késztet, hogy egyes afrikai államok is tegyenek valamit, akik eddig nem tettek semmit, tehát az első reakciók minden esetre jobbak, mint eddig. Az ENSZ foglalkozik ezekkel az emberekkel, akiket menekültként fogadtak el, vagy potenciális menekültként azoknak vannak lehetőségeik és Líbiából ne, ne telepítsünk vissza, ez a kérdés a kormánynak, mert ez adott esetben Líbia esetében káros következményekkel jár, hogy egyre többen érkeznek, és ezért ne vegyünk át onnan embereket, ezt elvárnák. Tehát Kanada, Egyesült Államok is bizonyos mennyiségű menekültet Nigerből befogadnak. Ez helyzet. A szürke zóna azon országok, amelyek az UNHCR számára nem elérhetők, tehát Maliból például, és egyszer nem tudnak visszatérni, ugyanezt mondhatjuk Nigériáról is. Nem akarjuk, hogy ezek az emberek eh, belekerüljenek egy ilyen visszatérítési mechanizmusba, egyszerűen látni kell, hogy miért hagyták el az a hazájukat, és itt különböző megoldásokra van szükség, meg kell nézni, hogy miért, mindenek előtt az, hogy miért hagyták el a hazájukat ezek az emberek. Egy sor kolléga kíván hozzászólni találkoztam hazatérőkkel, és hát nem egészen önkétesek voltak. Guerrero kolléga, aki a humanitárius ügyekért felel, állandó előadó ebben a témában, utána pedig a többi kolléga kap majd szót. Tényleg köszönöm azt, hogy rövid lehetek. Tudom, hogy sok kolléga kíván hozzászólni, ezért nem szaporítom a szót, hiszen a kérdéseimre részben válaszolt is már megelőlegezve a kérdéseimet, hogy úgy mondjam. Az Európai Unióban humanitárius válságokra igyekszünk választ adni, de hát világosá kell tenni, hogy mi a teendőnk ilyenkor humanitárius válságokról van szó, ez egyik oldala, és mi problémaként tekintünk ezekre a helyzetekre, és ez történik Líbiában is. Az EU álláspontja ebben az összefüggésben távolról sem nagyvonalú, és igazából kevésbé képes hozzájárulni a probléma megoldásához. A kérdésem most az, az Abidjani ajánlással mi történt, hogy mondjuk egy ország biztosítja a szállítóeszközöket, Franciaország mondjuk repülőket, 1300 személy visszatérítésére, akiket Líbiában eladtak. És mi a helyzet a gyermekekkel, a menekült gyermekekkel, a kiskorú menekültek? Hogyan tudjuk az iskolai oktatást megszervezni számukra? Köszönöm szépen. Egy sor kérdést először összefoglalunk, csokorba gyűjtünk. Barbara Spinelli. Köszönöm szépen. Szeretném elmondani, hogy sok minden véleményt osztok, amit itt hallottunk. Mindenek előtt, amit Costello úr elmondott a CNN videójáról, mi szerint azért ott nem újak azok az információk, amit ott láttunk. Az UNHCR-nek volt egy jelentése már elmúlt évben is, ahol Líbiáról elhangzott, hogy egyáltalán nem biztonságos ország. Idén áprilisban egy IOM jelentés is született, egy IMO jelentés is született a rabszolgakereskedelem témájában. Most a kérdés az, hogy biztonságos ország Líbia. Egy másik kérdésem Abidjanra vonatkozik az ottani döntésekre vagy ajánlásokra. Ugye ott a rendkívüli sürgősségről van szó, amiről Macron elnök úr beszélt, katonai és rendészeti eszközök bevetéséről is szó volt. Hogyan lehet így végrehajtani egy műveletet, hiszen ön is elmondta, hogy vannak területek, amelyekre nem terjed ki az ellenőrzésünk. Vagyis a helyzet bonyolult. Egyébként ami a visszatérítést, a hazaszállítást illeti, hát ez, itt komoly aggájaim vannak, mert a garanciák hiányoznak szerintem. Azt mondják, hogy önkéntes hazatérésekről van szó, mondta Macron elnök Abidjanban, egy nappal korábban Burkina Faso-ban visszavitelről beszéltek, az önkéntesség ott nem hangzott el, ez akár deportációként is felfogható lenne. Ez egy nagyon fontos kérdés, hogy ezt tisztázzuk a hazatérítéssel, vagy hazatéréssel kapcsolatban. Köszönöm szépen, Sargentini asszony, ő is járt, ott találkozott az emberekkel. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen Kostel úrnak. Egy lépést talán visszatehetnénk az ENSZ, az EU és az Afrikai Unió közötti megállapodás, és az IOM szerep, ami fontos, tehát az emberek hazaszállítása kapcsán talán, hogy arról lehetne többet túl beszélni, hogy hogyan történt az emberek átvilágítása, vizsgálata, 15 ezer embert kívánunk még repatriálni Líbiából karácsony előtt, és ha jól értettem, a díl lényege, az alkú lényege az, hogy az Afrikai Unió vegyen részt ebben, hogyha részt vesz, akkor egyszerűbb kapcsolatot felvenni a nagykövetségek, akik ismerik a saját polgáraikat. Természetesen ez egy kockázatos dolog menekültek esetében, hogyha a nagykövetségekről beszélünk, hiszen ők ismerik az embereiket tehát mielőtt ezeket az embereket hazaszállítjuk, most nem szíriaikról, palesztinokról vagy irakiakról van szó, hanem szubszaharai afrikaiakról, tehát Szudánia, Szudánból is vannak, Eritreából, stb. És fontos megnézni, hogy mi történik, hát, hogy egy tényleges politikai menekültekről van-e szó, vagy ki, ezt meg kell értenünk, hogyan történik a vizsgálat, az átvilegítás. Aztán az központokról is beszélt, amelyek nincsenek állami kézen. Amikor Tunisban jártak egy néhány hónappal ezelőtt a Libe bizottsággal, akkor el kell, hogy mondjam, volt annak olyan becslések, hogy 7000 ember különböző ilyen központokban vannak, és nincs, nem tesznek különbséget állami és nem államiak között. Van-e becslése arra nézven, hogy hol vannak a különbség, és elérik-e egyáltalán a nem állami ilyen központokat. Köszönöm. Cecil Kienge szintén ott volt Abidjanban. Köszönöm szépen. Egy dolgot szerintem tisztázni kell. Mindenki találkozott emberekkel, akiket Líbiából különböző helyekre szállítanak az IOM alatt is. Ami engem illet, én elmentem abba a negyedbe, Abidjanba, ahol a legnagyobb a tumultus, és beszéltem a helyszínen lévő emberekkel, olyanok, akik fa, fával foglalkoznak, és ők elmondták, hogy munkát keresnek, van lehetős, azt szeretnék, hogy lehetőséget kapjanak, hogy dolgozhassanak, hogy legyen jövőjük. Találkoztunk fiatal emberekkel is, akik visszatértek, és mások is voltak, akik el akarták hagyni a, az otthonukat. Abidjanról beszélek, a legnagyobb negyed az Abidjanban, és ott sok olyan ember él, aki nem tud sehova menni. És ők azt kérték, hogy segítsünk párbeszédet kialakítani a kormányjal, hogy lássuk, hogy ezek a személyek valamerre el tudjanak indulni. Ez egy sürgős dolog, fontos, hogy valamilyen kormányprogram keretében ezeket az embereket áttelepítsük. Hogyha infrastruktúráló utakról beszélünk, akkor még nem beszéltünk a szociális körülményekről a helyszínen élő emberek kapcsán. Tehát itt nem csak az Európai Unióról van szó, hanem arról is, hogy helyi szinten hogyan lehet megfelelő politikát kialakítani. Jó kormányzás. Tehát ugye azt kell megvizsgálni, hogy az emberek miért indulnak útnak. Abidjanban persze elítéltük a rabszolgakereskedelmet és az emberkereskedelmet. Ez természetes. De egy további téma lenne még, Kosztel úr is beszélt erről, hogy a tagállamok között bizony hiányzik a szolidaritás. Kosztel úr azt mondta, hogy ne történjen még egyszer meg az, ami eddig is történt Olaszországgal. Tehát Olaszország magára maradt, egyedül igyekezett szabályozni, kezelni a helyzetet, senki sem segített, és Nigerrel kapcsolatban ugyanez fordulhat elő, tehát magukra maradnak, hogyha nem sikerül itt egy tehermegosztást kialakítani globális szinten, akkor bizony háború lesz. És mindenki kihasználja a saját előnyeit. Szerintem szolidárisnak kell lennünk Nigerrel, Egyszerűen látni kell, hogy az afrikai kontinensen mit lehet tenni, hogy hogy tudjuk a dolgok gyökereit megragadni Abidjanban. És feltettem a kérdést, hogy milyen irányba menjünk, és nem csak ma kell közbelépnünk, hanem közép és hosszú távon hogyha a legális útvonalakon dolgozunk, kicsit szabadabb mozgást szeretnénk, az milyen következményekkel jár az a benyomásom, hogy minden nemű találkozón, amin részt vettem, újra és újra arról beszéltük, hogyan lehet Líbiát evakuálni de ez nem elegendő. Milyen eszközeink vannak? A Task Force tényleg célzottan tud fellépni, mert válaszokat kell kapni a kérdéseinkre, és ne egy tagállam lépjen fel egyedül, hanem valamennyi együtt. Ne egymás ellen játszunk, mert szolidaritás nélkül nem fogunk haladni, és valamennyien rosszul járunk. Köszönöm. Köszönöm. Perzsia Merci, Madame la Présidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék Koster úrnak köszöntet mondani a nyíltságáért, hiszen úgy kezdte, hogy rámutatottak arra, hogy a menekült és a gazdaság migráns között milyen nehéz különbözetet tenni. 74%-a kap védelmet az embereknek, védelmet, 24% a gazdaság migránsnak minősül, miközben általában fordított arányokban szoktuk őket tekinteni, tehát nem olyan egyszerűek a dolgok. Az UNHCR kapcsán teszem fel az első kérdésemet. A származási országba való visszatérítés a legjobb megoldás. Szudán, Etiópia, hogyan megvalósítható ez, hiszen egyelőre A menekültjogot az egy, egyedi védelmet, például Nyugat-Afrika esetében is nyilván tiszteletben kell tartani, bármi legyen is a helyzet. A második kérdésem e-, ez ügyben is, ahogy azt akár csak Judit magam is a Libia Szakbizottsággal Libában jártam, illetve Tunéziában jártam, és a UNHCR képviselővel is találkoztunk itt eh, Líbiában, akár csak az IOM, a UNHCR is eh, nem volt határozott a hajókkal földet esetében eh, visszatéríteni őket Olaszországból, hogyha leszálltak a hajóról, akkor fontos odafigyelni arra, hogy egyrészt kinek a kezébe kerülnek, hogy ne újra az embercsempészek, sem a ö, ö, rabszolgakereskedők kezére ne kerüljenek azok, akiket a hajóról leszállítunk a, a tenger túloldalán. Mit értünk azon, hogy kormányzati központ a nemzetközi közösség által elismert kormányzat ugyanis Líbiának csak egy nagyon picike részét tartja ellenőrzése alatt az Afrikai Unió és az Európai Unió közötti megállapodásnak mi a hatályozügyben? Hiszen, hogyha csak a líbiai kormányzata működünk egyet, akkor az ország területének a nagy részét nem fedjük le, és nem csodákat várok, csak tudjuk, tudom, hogy milyen nehéz a helyzet tudom, hogy mennyi etikai kérdés is eh, nyomja a UNHCR helyi képviselőjének a vállát, de kicsit világosabban fogalmazzon kérem az a kapcsolatban, hogy az ország jelentős részének a kormányzat nem tartja előzése alatt, és vannak ilyen tranzit központok, amelyek majd Tripoliban létrejönnek, de ez csak ezt a kormányzati ellenőrzés alatti területet érinti. Majd mi lesz az ország a többivel, az úgynevezett kormányzat által nem ellenőrzött területeken mi lesz? Sokkal nehezebb és bonyolultabb a helyzet tehát, és az EU, illetve az AU, Afrikai Unió közötti megállapodás mellett el kell mondani, hogy milyen a valós helyzet, a civil szervezetek beszámolói azonban nem állnak meg egyik napról a másikra, és ők majd beszámolnak arról, hogy milyen a helyzet Libiában. Fontos, hogy valahogy ebből a helyzetből kilábaljunk. A külügyi szakbizottságról üléséről jövök, ahol egyébként ugyanezzel a kérdéssel foglalkoztunk. Utolsó kérdésem, azt szeretném elkerülni, hogy Niger destabilizációja valóban komoly veszélyé váljon. Ez az egyetlen olyan állam vagy ország, amely elfogadja a Libiából történő áttelepítést. Tunézia is tett némi előzetes vagy korai előfeszítést, de Niger komoly veszélyt jelenthet, és hogyan látja ennek az országnak a destabilizációjának a veszélyét. Köszönöm. Igen, hogy mit folyik ott, és világosabban fogalmazunk. Yes. Precisely. Thank you, Linda. Igen, pontosan. Köszönöm. Én is ugyan erre akartam visszautálni, amiről már néhány képviselőtársam is megélt. Az múlt héten az EU Afrika Unió csúcs találkozónál Nyilvánvalóan olvasta mindenki a nyilatkozatokat, közleményeket, az elfogadott dokumentumokat, de ami itt fontos, az az, hogy nem új keletű ez a dolog, hogy rabszolga sorban tartják a migránsokat, de évek óta sajnos már ez az áldatlan állapot tart. És pontosan az a kérdés, hogy mi az, ami olyan új keletű ebben a helyzetben, amely ekkora felháborodást váltott ki, miután a média bemutatta ezt a gyakorlatot, a menedékkérők, menekültek, migránsok rabszolgasorban történő tartásával kapcsolatban. Tényleg mi az, ami új? Az, hogy most a széles közvélemény is megismerte ezt a tényt, vagy az, hogy ilyen széles körben történik ez, az, hogy büntetlenül történhet ez? ez valóban egy óriási humanitárius katasztrófa, és az emberi jogoknak egy nagyon nagy mértékű megsértését tapasztalhatjuk itt, és az Európai Uniónak reagálnia kell erre. Kérem, hogy ossza meg, hogy, hogy milyen lehetőségek állnak a rendelkezésünkre, humanitárus, társadalmi, gazdasági lépések. Itt nagy a kihívás, hogy ezeket össze kapcsoljuk, és a szubszaharai eh, migránsok helyzetével összekapcsoljuk ezt, hiszen eh, nekik lehetőséget kell teremteni arra, hogy visszajutassanak hazájukba, és a nemzetközi szervezetek itt eh, problémák ütköznek, hogy ezt megvalósítsák, és a nemzetközi migrációs szervezet is tesz azért, hogy ezt meg lehessen valósítani az UNHCR is civil szervezetek ezen dolgoznak, hogy visszatérhessenek, de azt hallottuk tőlük, hogy, hogy az Európai Uniónak is lépéseket kell tenni gazdasági, társadalmi előrelépés segítő támogatást kérnek ők, illetve a fontos a politikai dimenzió is, illetve egyáltalán az, hogy emberekkel kereskedek, adják, veszik őket, mint tényleg nem emberekről lenne, hanem tárgyakról lenne, de meg kell törni ezt a zördögi kört, ezt a láncot, meg kell szüntetni, fel kell számolni, de van-e erre lehetőségünk, hogy kereskedelmi nagy szinten zajló rabszolgaságot, emberkereskedelmet felszámoljuk? Van-e valamiféle munkacsoport, vagy lehet-e olyan munkacsoportot felállítani, amely tulajdonképpen bűnüldöző hatóságként eljárhatna, vagy egyáltalán tudjuk-e segíteni a bűnüldöző hatóságokat Libiában? Gondolkodnak-e ilyen lehetőségekben? Köszönjük. Köszönöm szépen. És akkor kicsit tisztázzuk előbb, hogy mi történik, és miről született megalapodás. Itt ugye 26%-a menekültek hallottuk, hogy a menedékkéreknek Nyugat-Afrikából származik. És az önkéntes visszatérés az elsősorban őket érinti, ugye? Elfáncsolt partra, Kíniába visszatérőket. És ez a libiai központ, ez viszont elsősorban kelet-afrikai országokkal e, foglalkozna őket nagyobb mértékben fogadják el, mint menekülteket, ugye? És ha jól tudom, akkor Niger nem csak saját polgárokat, nigeri polgárokat fogad vissza, hanem másokat is. Afrikai menekültek, vagy migránsok, vagy olyan, olyanokra célozza ez, akik egyébként valószínűleg megkapják a menekült státuszt, tehát kiket fogadni kell, vagy kikre vonatkozik ez a program és, és jó lenne, hogy tisztán látnánk ezekben a humanitárius ügyekben. Aztán Tolja, Patricia Tolja, úgy látom, szintén szót kért. Én csatlakozzam az előttem szólókhoz, és én is szeretném, hogyha a lehetséges programokat kicsit konkretizálnánk, hogy egyáltalán mit lehet itt végrehajtani ilyen körülmények között, milyen fellépéseket lehet itt megvalósítani. És ami pedig az evakuálást illeti, hogyha most megnézzük, hogy a libiai táborokban mekkora a szenvedés, akkor fontos ez a program. És hát csatlakozom ilyen kolléganőmhöz, és úgy gondolom, hogy jól felvázolta a helyzetet. És azon kívül, amit még Linda elmondott, ahhoz hozzátenném azt is, hogy, hogy itt 24%-a a nyugat-afrikaiak talán, ha én jól értettem, ők menekült státusz kaphatnának, és akkor a többiek, viszont ha jól értettem, a 74% az Kelet-Afrikából érkezik, és gazdasági migráns? Itt kicsit tisztázzuk ezt. És itt nem csak Európai Unió ellenes hangok szóltak fel az Európai Unió libiai támogatása ellen, hanem mások is sokan arról számolnak, hogy ez mind-mind gazdasági migráns, és nem kell őket támogatni. És érdekelne, hogy akkor számszerűen mennyi gazdasági migránsra beszélek, vagy milyen más csoportokat lehet itt megkülönböztetni, milyen tragédiák miatt menekülnek sokan Líbiába. A gazdasági migránsok esetében úgy gondolom, az Európai Uniónak is jogi alapot kell teremteni ahhoz, hogy egyáltalán meghatározhassuk, hogy ki ez, és mi jár neki a legutóbbi parlamenti ciklusban egy irányelvet fogadtunk el a visszatérítésekkel kapcsolatban. Itt, itt egy kicsit megfordítottuk a sorrendet, de jó lenne, ha most az elejéről kezdenénk az utaknál, a menekülés útvonalnak hogyan lehetne alternatív utakat kínálni Afrikából Európába. De akkor még térjünk rá megint a gazdasági migránsokra, és engedjék meg azt is elmondjam, hogy meglepett, amikor azt olvashattam, hogy a francia kormány késznek mutatkozott 25 líbiai menekültnek a befogadására. Egy francia vagy bármilyen kormánynak azért ö, nagy befolyása van. Ha megnézzük az olasz partokat, akkor akkor azért a, a szolidaritást az is szolgálná, hogyha annak az olasz partok előtt álló menekült hajónak lehetőséget kínálnának arra is, hogy máshol is kikössön, akár Franciaországban, vagy máshol. Akkor beszélhetnénk szolidaritásról, 25 menekült Franciaországban telepetett lehet. Köszönjük szépen, de ezzel még messze nem oldottuk meg a tömegek problémát. Köszönöm szépen, sok kérdés merült fel, és Kostel úrnak adom meg a lehetőséget, hogy válaszoljon, majd a bizottság is kaphat szót. De először akkor Kostel úr. Very good, thank you. Uh, lots of questions. Köszönöm szépen, sok kérdést tettek fel. Távirati stílusban reagálok majd, és a további magyarázatra van szükség, akkor természetesen az irodánk rendelkezésre itt Brüsszelben az Abidjani csúcs rövid összefoglalója a közleménye nem világos. Itt egy előkészítő task force ülésről van szó ma délután éppen Addis Abebában. Ez mindenek előtt arról van szó, hogy jogokat biztosít, kilépési engedélyeket, ezt az EU teheti meg, és így több hozzáférést biztosít repülőkhöz, hogy visszajussanak a származási országokba az emberek. Sokkal többet nem látunk egyelőre ezt tisztázni kell még, ami a gyermekek helyzetét illeti, ez is szóba került, mit tudunk kezdeni a kiskorúakkal, kíséret nélkül. A kis, hát ez egy elég komoly csoportot képvisel, Líbiában nagyon nehéz a helyzet, itt is a központokban helyezkednek el. 45-üket nem sokára evakuálni fogjuk. 14 évnél alattiak, hat éves is van közöttük, ahol hiányoznak a szülők, Nigerbe kerülnek, és akkor majd döntés születik arról, hogy mi a legfontosabb, legjobb érdekük. Igyekezzük feltárni a szülőket, harmadik országokat keresünk, családegyesítésre törekszünk. Mindenképpen megoldást keresünk, hogy ezen gyerekeknek egy jövőt biztosítsunk, amit Macron elnök úr mondott, illetőleg nem mondott a szóvivőjén keresztül, de itt a média jelentések voltak a Task Force kapcsán is, de katonai vagy rendészeti komponensről nem esett szó, tehát ilyen nincsen, ezt tisztáznunk kell. Többen említették a kemp, a táborok szót Líbiában. Rettenetes ilyen központok vannak, ahol őrizetben tartanak embereket, nincsenek tisztességes házak, egyszerűen börtönszerűen működnek ezek, nincsen megfelelő eljárás, nincsen fellebbvitel, lehetőség. Ezt nem lehet simán tábornak nevezni. A tábor még azt jelenteni, azt sugalná, hogy az ember akár dolgozhat is, de itt nem lehet dolgozni. Ez emberi jogi sérelmekről beszélhetünk napi szinten ezekben a táborokban, ezért nem táborok ezek, aztán milíciák is ellenőrzik ezt. Hogy mi történik ott nem tudjuk. Amikor Szábratából másfél hónappal ezelőtt volt ez a katonai akció, 15 ezer ember szökött megkerült ki, annyit sikerült megmenteni egyetlen városban, ugye 15 ezer emberre erről van szó, tehát hogy ez hányan lehetnek egész Líbiában, Szabratában is azt mondták, hogy további 7000 van az embercsempészek kezében, akik Szabratából Alhomba haladnak, hogy pontosan hányan vannak az ilyen embercsempészek kezében, nem tudjuk. Milícia Líbiában. Hát sokszor a líbiaiak nem is többségben vannak, hanem külföldiek. Ebben pénz van. Itt, itt emberi embercsempészetről van szó, illegális kereskedelem, mindenféle csempészet védelméről van szó, elképesztő méretű kábítószer csempészet, stb. van. Ez ugyanaz a milícia, amely az összes illegális bizniszt védi ott, és, és bűnözői körökről van szó, látják, sokat beszélünk e, a, keres, a, a csempészek bizniszmodelljéről, üzleti modelljéről, hónapról hónapra itt Brüsszelben, de a pénzről van szó. Ugyanaz működik, terrorizmus, drog, stb. A csatornákat kell követni, honnan jönnek, hova kerülnek ezek a dolgok, pénz. Ki veszi a csempészett olajat európai országok között, hol van regisztrál, hol regisztrálnak hajókat európai zászló alatt, amelyek Líbiából csempészik az olajat. Európába, és ez a pénz a milíciákhoz kerül, és ők szervezik az embercsempészetet is. is. Itt információgyűjtésre is szükség van, nem egyszerű politikai, ember, politikai és rendészeti tevékenységről van szó. Látjuk, hogy a szociális média keresztül hogyan történik a zsarolás hogy megadják a, a, a váltságdíjra a bankszámokat. A legtöbb bankszámla pedig Európában van, ahova a váltságdíjat be kell fizetni. Ezt, itt, ezt a pénzt kövessük. Tisztességes rendészeti együttműködésre van szó határokon átnyúló módon. Tudom, hogy az európai intézmények mindent elkövetnek, hogy gyűjtsék az adatokat, tanúvallomásokról van szó, a Frontexnek is vannak emberei Olaszországban, igyekeznek de ennél sokkal többet kell tenni. Egyszerűen a büntetlenség az úr pillanatnyilag. Nincs olyan eset, hogy jó néha, amikor elkapják az embercsempészek vezetői, de ilyen nincs. Libiában ismerjük őket, tudjuk kik ezek valójában. Sok számos nevet egybegyűjtöttek már az intézmények. Igazából eh, senkit sem követnek. Miért nem történik semmi? Ezek azok a kérdések, amelyekre választ kéne adni. Én humanitárius területen dolgozok, nem vagyok rendőr, nem az embercsempészettel foglalkozom, nem azt üldözöm, de azt látom, ami történik, és éppen ezért elvárnánk, hogy az államok is ezt tegyék, ami a hazatelepítést illeti önkéntes alapon, hogy a hazatérés az tényleg mindig önkéntes, ez egy fontos kérdés. Többször jártam Líbiában, sokakat láttam, akik sírtak és könyörögtek, hogy visszatérhessenek haza haza akarnak menni, vagy az gyakorlatilag, hogy milyen tapasztalatokat szereztek a, a központokban. Ez valószínűleg a kettő kombinációja adja az okot, hogy miért akarok hazamenni, de ki kell alakítani a rendszereket arra, hogy differenciáljunk ebben a kérdésben. Az ensz együttműködve kell biztosítani, hogy garanciákat kapjanak ezek az emberek. hét nemzetiségről beszéltünk korábban, akik érintve vannak, és mindegyiknek biztosítani kell a jogokat. A, őrizetbevételi központokban fogvatartott emberekről van szó. A líbiai nemzeti hadsereg Bengázi környékén működik, és meg ki kell szabadítani egy jó néhány embert onnan, akiket fogva tartanak, aztán a gyökerekről beszéltek, hogy azokat kell megszüntetni, a, a valódi okait a dolgoknak. Bazum miniszter tudnám idézni, aki Niger belügyminisztere, és azt mondta, hogy van egyfajta radikalizáció a fiatalok körében, ami látszik Afrikában. Ez az a projekt, hogy máshol keressenek jobb jövőt maguknak. Itt az ember, ember talál, elmennek, ott találkozunk velük, Líbiában elindulnak, át akarnak kelni a föld közi tengeren. Nem lehet lebeszélni olyan egyszerűen őket, ha csak nem valamiféle kapacitást építünk ki Líbiában, ha, vagy ha visszamennek gyakorlatilag mindenképpen az embereknek, embereket meg kell győzni arról, hogy ne menjenek Líbiában. Ha már Líbiában vannak, akkor minden késő. Tehát mindent el kell követni, a menekültügyi rendszert erősíteni kell, a rendszereket Líbiában is erősíteni kell, de mindenképpen arra kell törődni mindenek előtt, hogy ne, ne jussanak Líbiába. Ez egy fontos része a probléma megoldásának. Az embereknek azt a vágyakozását kell megszüntetni, hogy ők Líbiába menjenek és onnan tovább az önkéntes hazatelepítése a menekülteknek. Van, aki vissza akar térni Irakból, Szíriából, Palesztinából érkeznek, Eritreából, Szomáliából, igazából nincs hova visszamenniük ez a helyzet, nincs olyan, nincsenek abban állapotban, az iraki palesztini emberek, palesztin emberek napi életükben szembesülnek problémákkal, de őnekik is más a helyzetük, mint a szubszahari afrikaiaknak. Éppen ezért adott esetben letelepítése is szükség lehet de a szubszahariakkal külön kell foglalkozni, mi történik a partra szállással, a 12 ponttal a, a, a, itt a Líbiában, a libiai tengerpartokon, ahol fogadni tudják őket, orvosi segítségről van szó, egészségügyi támogatásról, ruhát, vizet, élelmiszert lehet biztosítani számukra, és szembe kell szállni az illegális bűnözéssel, az embercsempészettel, és miért ezt teszik ezek az emberek? Leteszik őket a pontokra. Itt az őrizetbe vételi központokban is meg kell nézni, hogy valójában mi történik fel, mert különben elvesznek ezek az emberek, hogyha nem törődünk velük, és valahogy megvesztegetik őket, vagy, vagy hát kényszermunkában lesz részük, és hasonlók. Észak-Nigerben a helyzet, ne hazudjunk magunknak. A, Látni kell, ne csapjuk be magunkat, mit lehet elérni. Van egy humanitárius imperatívus, nyilvánvalóan, és a lehető legtöbb életet kell megmenteni. Most az, e- az emberi élet számít a legtöbbet, ez, ezt tudjuk tenni. A helyzet nem tökéletes Líbiában, de akkor is támogatást kell adnunk, hogy a legtöbb embert megmentsük. És a, csak későbbiekben beszélhetünk a evakuálásról, hogyha Észak-Nigerben a helyzet nagyon problémás, mert a nigériai kormány több mint 200 ezer eh, embert fogadott be, akik a Boko Haram elől menekültek Maliból, de igyekeztek szembeszállni az embercsempészettel adott esetben, és és egyre több ember eh, Nigériából, Algériából megy, és onnan tovább Líbiába. Sokan vannak, akik eh, Szaharán átkeltek eh, éveken keresztül, ismerik, ki, használták ezt a területet, most kiismerik magukat, ők lesznek a csempészek, de a probléma viszont utána következik, hogy találnak munkát, kialakul egy alternatív gazdaság, a helyi hatóságok mindenkihez fordultak, akik részt vettek az embercsempészetben, ezt igyekeznek visszaszólni. Azt mondták, hogy ha nem is amnestiáról beszéltek, de legalább nem lesz bűnöldözés, nem ítélik el őket. 5000 ember jelentkezett, az Európai Bizottság támogat ilyen projekteket annak érdekében, hogy ezek az emberek ne kezdjék el újra az embercsempészetet és legitim munkát vállaljanak. De hát a dolog nem megy elég gyorsan, és egyre több ilyen projektet kell indítani. Tehát az adott közösségek kapcsán le, azt meg, meg kell győzni az embereket, hogy ebben ne vegyenek többé részt. Észak-Nigerben egyre többen ebből élnek. A CNN jelentés, mit jelent? Ez van-e újdonság? Alan Kördi, az a fiú, aki ott volt a tengerparton Görögországban, hát mennyire új a hír, ugyebár ezt is ismertük, ő is arra hogy csináljunk valamit, de nem történik semmi a szociális média. Hát mire elég az afrikai unió közösségről van szó, támogatást kell biztosítani az Európai Uniós tagállamok számára, ne csak a határőrséget támogassuk Líbiában, hanem a többi intézményt is, az antikorrupciós fellépést, az UNHCR irodáját, annak érdekében, hogy Líbia eleget tegyen néhány kötelezettségének, amit a saját alkotmányuk tartalmaz egyébként. Erősíteni kell azokat, akik meg akarják változtatni ezt az országot. Beszéltem az üzleti modellről, hogy ez, ezt kell megérteni végre. Niger evakuált menekülteket fogad vissza, olyanokat, akik tőle érkeztek, a saját nemzetésüket. Holnap négy repülő indul akik visszaszálltak embereket, reintegrálni akarják a saját menekültjeiket, akik most Líbiában vannak, nem mondtak maximális számot, de hát abban bízunk, hogy a nagy többségük számára megfelelő megoldást találunk, akik nem tudnak Nigérbe menni, azokat is valahol fogadni tudják. A számok közvetételével kapcsolatban hány embernek van szüksége egyéni védelemre. Itt vannak statisztikák, mi ez az európai statisztikák, ezeket használjuk, használjuk, több jogszerű alternatíva van, hát nyilvánvalóan képzést kell biztosítani a tranzitországokban is, elsődleges, másodlagos képzést, hogy ott maradjanak, és hát látjuk, hogy Etiópia és Szudán kapcsán különbözőképpen kezelik a kérdés, Szudánban a táboron kívüli politikát követik, vagyis eh, látunk haladást, kevesebb Eritrea eh, indul el eh, Etiópiából, Líbia irányába. Azt kell, hogy mondjuk, hogy az eritreiek 80%-a Szudánba kerül, és onnan mennek tovább Egyiptomba, stb. Igyekeznek dolgozni helyi szinten a szolgáltatásokban, és a lényeg az lenne, hogy ha stabilizálni akarjuk a helyzet, akkor tisztességes feltételeket kell teremteni számukra. Köszönöm szépen. Um, thank you very much for being such, giving us such comprehensive replies. I've got here. Uh... Köszönöm szépen. A külszolgálata Gabrici úr a következő, akinek megadom a szót. Rassa Echo. Aztán a Villamos a DJ Echo-tól és a DJ Miért-től is van egy vendégünk, tehát parancsoljon öné az első szó a külszolgált nevében. Thank you. I, I... We have to finish in 10, yeah, we have... 10 percünk van. Problem here. Yeah, sure, of course, I, I'll try to be... Persze, megpróbálok nagyon rövid lenni. Well, I would like to underline that we are working with IOM and UNHCR. A UNHCR-ral és az IOM-mel több mint két éve együtt működünk ez ügyben, és nagyon fontos, hogy hogyan, mi a közvélekövekedés ezen témában, hogyan, látják, a, hogyan látja a közvélemény ezt az egész kérdést. De amikor a tagállamoknak mondjuk, hogy független a közvéleménytől az emberek visszaküldése, de facto polgárháborúban van az ország, és, és ez egy valódi humanitárius válságot jelent tulajdonképpen. Is of course it's CNN, it's seen all over the place. And if you permit me, even if there is nothing new, the first time, but it is the first time that after a CNN thing, we add the Kagame. Uh... CNN uh, tovább nyitotta a helyzetet, Van egy afrikai ország, aki kimondja, hogy ez egy humanitárius válság, ezek a mi testvéreink, rabszolgákról van itt szó, és önkéntesen beveszünk embereket, akkor ez mégiscsak azt jelenti, hogy van egy nem túl konkrét nyilatkozat, de de fontos, olyan nemzetközi közösség valamit tegyen, de annyira nehéz volt a fekete-afrikai országok támogatását megnyerni. Csak az önkéntes visszatérítések tekintetében, hogy az IOM konzuli munkáját segítsék. Most nem is megyek részletekbe, de a CNN plusz a nyilatkozat együtt voltak óriási hatással, így jutottunk el ehhez a nyilatkozathoz. Milyen lesz a nyilatkozat pontos formája, senki sem tudja. A szakmai egyeztetések már zajlanak, de az igazán fontos, hogy megragadjuk ezt a kínálkozó esélyt, lehetőséget. Persze semmi sem tökéletes, de ami a számokat illeti, nem tudunk bemenni ezekbe a központokba, tehát legalább azokat, akik ezt a lehetőséget kihasználhatják, azokat segíteni kell. Nem tudjuk. Political window of opportunity. Politikai esély van, ezt meg kell ragadni. A libiai helyzettel kapcsolatban persze továbbra is nagyon kétes a helyzet. Ugye a libiai kormány, valaki mondta, hogy van egy elismert kormány, de hát nagyon kevés szuverenitással rendelkeznek, azaz az ország kis területét tartják ellenőrzésük alatt. Tehát ez béke folyamat, amelynek megvan a külpolitikai politikai fontossága, jelentősége is, és ahogy az helyesen elhangzott, akkor, amikor Líbia stabil volt, közel két millióan laktak, nem líbiaiak, akik ott éltek és ott dolgoztak. Két millió, most csak 700 ezeres ilyen rezervoárról beszéltünk. business model. Az üzleti modell szemben is fel kell vennünk a harcot, ez nagyon fontos. A pénz útját kell ö, követni. Igen, ez valóban ö, elengedhetetlen, a Uniform Med Sofia művelet nem csak arról szól, hogy hazaküldjük az embereket, hanem arról is, hogy a megfelelő információval is rendelkezzünk, a megfelelő hírszerzés folyamatok is megvalósuljanak. A Sofia mandátuma a Frontex, a Sofia, az Europol, az Eurojust, az Interpol közötti információcsere sem volt egyszerű, de hát úgy tűnik, hogy most már kezd működni ez a dolog. Ez az egyik legfontosabb dolog, hogy valahogy magát az üzleti modellt megállítsuk, hiszen itt üzletről van szó. Nem olyan bűnözőkről beszélünk, akik mindig is azok voltak? Nem, olyan emberekről, akiknek volt rendes munka, eh, helyük, vagy, volt, vagy gazdálkodtak, de hát ebben a furcsa eh, libiai helyzetben több mint félmillió, félmillió országon belül menekült van, és ahhoz, hogy eh, korábban pásztor voltam, nem ebből éltem, de hogyha a miliciának, milicistáknak tudok segíteni, és azért kapok egy kis pénzt, akkor ez egy a megélhetésükké válik. Tehát Líbia újra stabilizálása, újra struktúrálása, illetve a helyi közösségek újjáépítése, ahol egyébként, ahogy említettem, korábban nem líbiai származásúak is igen jól integrálódtak, ez elengedhetetlen része a megoldásnak. Hiszen a, a partra szállók azonosítása elképesztő, egy szinte egy rémálom számunkra, de hát így tudjuk megmenteni ezeket igazából a rabszolgakereskedők karmaiból. Nem látunk ebben a pillanatban semmiféle más megoldást, és a CNN Plus Akadem nyilatkozat együtt megnyitott előttünk egy óriási lehetőséget, ezt nem szabad elszalasztunk. A DG Eco részéről Vidarossa asszony röviden sürget minket az idő. A plenárison képviselőként mi is csak két percet kapunk, ugye nem, nem vagyunk még, nem sajnáljuk önöktől az időt. As you know, humanitarian assistance... Amint tudják, a monetáros segítség nyújtás az nem szükségen alap, a szükségen alapul ez az alapelvünk, és meg is amit Kostel úr elmondott az elején. Félmillió libéről beszéltünk akik eh, bizony rászorulnak kommunitárius segítségnyújtásra, miközben ott van a migránsok és a menekülteknek a súlyos helyzete is, és ez a helyzet csak romlik, vannak idősek, asszonyok, nők, gyermekek, akik elvesztették otthonukat, és belső menekültként tengetik az életüket, és eh, a túléléshez segítségre szorulnak, és itt lázadó csoportok, illetve az iszlám ellen vagy más a csoportok kezével és kerülete megsérülnek a harcokban, vagy betegségekben szenvednek, például a kolerában, a, a rettenetes körülmények miatt, és erős, erős megoldást kell találni. Az ECO humanitáros segítségnyújtási eszköze pontosan ezekre a nagyon rossz, hátrányos helyzetben lévő csoportokra fókuszál, illetve az egyéb Európai Uniós eszközök e, e, úgy próbáljuk bevetni, hogy ezek kiegészítsék egymást, és így próbáljuk enyhíteni a migrációs válság. 2018-ban pedig folytatni fogjuk ezt a hozzáállást, az egészségügyi ágazatra fogunk koncentrálni, hiszen ez az egyik olyan ágazat, amely hát leginkább sújtotta a líbiai válság. Csak hogy néhány számot említsek, kevesebb mint 20%-a az egészségügyi intézeteknek működőképes jelenleg éppen ezért és csak egy harmada a klinikáknak működik megfelelően, és a, ez még rosszabb a helyzet a gyermek és a terhesek egészségügyi ellátásában nagyon kevesen jutnak egészségügyi szolgáltatásokhoz. Igen, ez egy fontos területe a humanitárius segítségnyújtásnak Líbiában. És akkor még a bizottság részéről. Elnök asszony, nagyon rövid leszek, mert ugye szalad az idő. Egész egyszerűen annyit hadd mondjak el, hogy drámai e, körülmények között találják magukat a menekültek. Kustel úr erről egyébként eh, hasonlóan drámai szavakat számol be. Emiatt kell minél gyorsabban valamit tennünk, ez eh, a jelentős támogatást indokolja, azt a jelentős támogatást, amely az Európai Unió nyújt a a UNHCR, az IOM és a más civil szervezetek fellépését segítjük, akiknek a fellépés egyébként valóban csodálatos, dicséretet érdemlő, elképesztő körülmények között dolgoznak. Az Africa Trust Fund tovább támogatja majd a UNHCR-t, az IOM-et és más szervezeteket 2018-ban is és az irányítóbizottság úgy döntött, a Trust Fund, az Afrika alap irányítóbizottsága, hogy az embercsempészet elleni és a bűnözés elleni harcra külön pénzeket különít el majd jövőre. Köszönöm. Köszönöm szépen mindenkinek, a kollégáknak mondom, hogy mi is többet tehetünk például a hajók e, milyen zászló alatt hajóznak, kik, honnan kapják az engedélyt, melyik államban van a bankszámla, ahova ez rengeteg pénz áramolik. Azt hiszem, hogy a jogi csatornákat is le kellene zárni. Jövő héten plenáris ülés lesz, de hát mindenkinek a frakcióüléseire sor kerül a héten. Talán a jövő heti plenárison érdemes lenne az abidzsáni kérdésre kitérni, feltenni egy-két keresetlen kérdést, hogy a tanács és a tagállamok is komolyan foglalkozzanak ezzel. Köszönöm még egyszer Kostel úrnak, köszönöm az Európai Bizottság képviselőinek, mindenkinek, aki ide Tízes egyéb kérdések, 11-es napirendi pont, ez nincs következő ülésünkre, január 24-én kerül sor, karácsony előtt az utolsó utalás ülénk, jövő héten van egy Szaharov témájú ülésünk, valószínűleg a legtöbbükkel találkozom, akivel nem, annak pedig boldog karácsonyébeket. köszönöm a tolmácsokat, csak egy perc késéssel fejezzük be.